Köszönöm. Mindenkit üdvözlök. Ez a gazdasági szakbizottságnak az ülése az európai szemeszter hetei keretében a párbeszéd a nemzeti parlamentekkel, ezt üdvözöljük, üdvözöljük az önök hozzájárulásait, ez nagyon fontos lépés a demokratikus folyamatban, a szemeszterben. A közös politikák prioritásai megváltoztak, és még változhatnak a jövőben. Sok tagállam úgy tapasztalja, hogy az Európai Unió minden szinten beavatkozik, részletes országspecifikus ajánlásokat kapnak, és a nemzeti hatóságok úgy érzik, hogy ezeket rájuk kényszerítik. Ugyanakkor az is látszik, hogy az EU szintű döntéshozatalban demokratikus deficitnek vagyunk tanulni. Úgy tűnik, hogy zárt ajtók mögött folyik a döntéshozatal a bizottság ajánlásai alapján. Nagyon nehéz beazonosítani, hogy ki dönt a politikai célkitűzéseket illetően. Most nagyon érdekes vitát folytatunk és azt hiszem, hogy ez része a demokratizálózásnak. Dominic Hannigan, az ír parlament európai ügyekkel foglalkozó közös bizottságának elnöke, ezen kívül Günther Wolf, a Brüsszelben működő brügeli agytrösznek az igazgatóhelyettese, és Elisa Ferreira lesznek a vendégeink. Először Güntram Wolfot hallgatjuk meg. Nem tudom, miért van az, hogy állandóan változik a hozzászólók sorrendje, de most ezt fogjuk követni. Mindjárt 10 perces előadást ad, és hogyha marad időnk, akkor megadjuk a szót önöknek is, hogy hozzászóljanak és kérjük, hogy a hozzászóló kártyát lebegtessék meg, ha hozzá szeretnének szólni, és a sorrend az lesz, hogy két nemzeti képviselő és egy par- európai parlamenti képviselő. Úgyhogy minden attól függ, hányan kérnek szót. Most üdvözlöm Önöket, Güntram tiéd a szó. Chairwoman. Elnök asszony, Tisztelt nemzeti és EP képviselők, köszönöm, hogy ma meghívtak, hogy beszéljek az európai szemeszterről és a demokráciáról. Először a problémát ismertetném, aztán néhány percben a jelenlegi megoldást, és ennek a megoldásnak a legitimitási korlátait fogom felkutatni a gazdasági politika csinálás területén az EU-ban. Hogy kezdjem azzal, mi is a probléma. Az először is <clears throat> látnunk kell, hogy bizonyos országok, amelyek közös valután osztoznak, szubszuverén államok. Mit értek ez alatt? Azt, hogy csak nagyon limitált szuverenitási képességük van bizonyos ügyekben, például a monetáris ügyekben, de nem csak a monetáris politikáról van itt szó, hanem a fiskális politikáról is. Két látható határa van a szuverenitásnak. Az egyik az, hogy a szuverén adósságra nem tudnak felelősséget vállalni. Ezt láttuk, hogy nagyon nagy nyomás nehezedett a tagállamokra, hogy szuverén kötvényeket bocsássanak ki a válság során. És ez a piaci nyomás nagyon nagy ami a tagállamokra nehezedik. Ez az első határ, a második, és nyilván itt az eurozónán belüli tagállamokról van szó, az ezen kívül eső országoknak sokkal nagyobb játéktere van az adósságukat illetően. Tehát az kötvények kibocsátása, itt elveszik a szuverenitás. A második, a tagállamok szerződéses kötelezettségnek vetik alá magukat a fiskális politikába, és egyéb politikai területeken is. Vagyis a piaci nyomás és az, hogy a szerződéses kereteket be kell tartaniuk, a nemzeti tagállamoknak a szuverenitás elvesztését jelenti az eurózónában. Tehát mi lenne a megfelelő válasz a gazdasági politikában és a legitimitási problémát illetően? Jelenleg milyen megoldást alkalmazunk? Tudják, hogy mi, mi is az akronima? TSEG az európai szemeszter keretében egy fiskális irányítási szerződést alkalmazunk. ez persze nem csak pénzügyi, hanem gazdaságpolitikai koordináció is. A harmadik elem az európai stabilitási mechanizmus, az ISM, amely kormányközi mechanizmus, és pénzügyi segítséget nyújt tagállamoknak az eurozónában. Hagy hangsúlyozom, a tagállamoknak és nem a bankoknak. Hiszen ezt az extra lépést, amely a bankok megmentését jelenteni, az azt tenné fel, hogy előszőleg módosítják a nemzeti jogalkotást. A jelenlegi megoldás legitimitása először is abból a tényből ered, hogy létezik egy szerződés, szuverén államok lekötelezik, elkötelezik magukat a szerződés feltételei iránt, és az európai szemeszter döntései, tulajdonképpen a tanács döntései, amely a túlzott deficitekről dönt, és a makroökonomiai egyenlőtlenségeket, illetve eljárásokról is a tanács dönt. És minden más makroökonomiai politikáról is, amely nem pénzügyi politika. Tehát nagyon sok minden tartozik ide. Természetesen a legitimitás abból is ered, és a parlament erősen harcolt ezért, hogy a parlamentáris legitimitás fokozódjon a szemeszter alatt. A szerződéses alap elég korlátozott. A jelenlegi szerződésben az EP-nek már maximálisan nyújtható jogköröket nyújtottak. Hogy emlékeztessek a gazdasági dialógusra, amely lehetővé teszi az EP számára, hogy beszámoltathassa az EU-s intézményeket, és um, különleges esetekben egyes nemzetállamok minisztereit is. Tehát ebből is fakad a parlamenti legitimitás, hogy a szereplőket beszámoltathatják. Nem igaz, igazából itt arról van szó, hogy mielőtt a tanács döntéseket hozza, a folyamat már beindul, és az EP megpróbál hatást gyakorolni az éves növekedési felmérésre. De <clears throat> valójában a stabilitás és a növekedési paktum a döntő fontosságú, és az Európai Bizottság tevékenységei. Tehát én azt mondanám, hogy a legitimitás a kulcsa annak, hogy mennyire hatékony ez az eljárás. Kiküldtünk egy felmérést, és ezt önök is felvehetik, amelyben megvizsgáltuk, hogy a nemzeti parlamenteket mennyire vonták be ebbe az európai szemeszterbe. Azt láttuk, hogy miután az ajánlásokat kiadjuk, nagyon kis vita folyik ezekről a nemzeti parlamentekben. Tehát véleményem szerint nem vesznek részt teljes erőbedobással a vitában. Persze nagyon eltérőek egymástól, de a legitimitás nem mindenütt teljes, nem mindenhol vonják be a nemzeti parlamentet. Ha akik a döntéseket hozhatják, mert hiszen a költségvetés esetében ezek főleg a nemzeti parlamentek, tehát hogyha csak ezek követik a legitimitás parancsait, akkor hatékony ez a politika, akkor érünk el valamit. Vagyis most hol állunk? Két rendszer között vagyunk gyakorlatilag. Egy kicsit felgyorsítok, mert csak másfél percem van már. Három lehetőségünk van még. Az egyik, hogy a fővárosok és a nemzeti parlamentek látogatnak el Brüsszelbe, és így szólnak bele az unió szintű politika alkotásba. Emellett az szól, hogy vitázhatunk, együttműködnek a parlamentek, de ellene az szól, hogy a nemzeti parlamentek csak a parlamentjük egy kis részét küldik ide, vagyis mondjuk három-négy ember látogat el ide, és nekük kell mondjuk egy 600 fős testület előtt megvédeni a teljes nemzeti parlament álláspontját. A másik opció, Brüsszel megy el az önök fővárosába. Erre már láttunk példát. Mario Draghi, berlini megjelenése a Bundestagban. Azt hiszem, hogy ami ez jó példa arra, hogy az Unió a nemzeti döntéshozóknak hogyan magyarázza el a döntéshozatalt, és így kicsit fel is hívja a figyelmet nemzeti szinten az EU szintű döntéshozatalra, hiszen a nemzeti döntéshozatok hozóknak kell egyetérteniük, vagy éppen egyet nem érteniük. A biztosok is ellátogathatnak a fővárosokban. Van egy harmadik megoldás. Biztos vagyok benne, hogy Stefán majd innen folytatja. Az, hogy a jelenlegi szerződéseken túlmutatóan belegondolunk abba, hogy mit is jelent szubszuverén tagállamnak lenni. És a legitimitáson is osztozunk, hiszen úgy tűnik, hogy a nemzeti szuverenitás bizonyos mértékben elveszett. Tehát miféle legitimitás átadás történhet az uniós szint felé. Tehát egy új legitimitás születne EU szinten. Egyértelmű, hogy a jelenlegi kormányközi megközelítésnek megvannak a határai. Ezért egy föderális opcióra van szükségünk. És európai szinten kellene döntéseket hoznunk. És az eurónak a jövőjét is itt kell eldöntenünk, és természetesen itt kell döntenünk, hogy az adózás, amely az egésznek a kulcsa, hogyan alakul az euróvezetben. És itt befejezném. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen. Most áttérünk Stefan Kalina előadására. Köszönöm Sharon a szót, köszönöm, hogy fogadtak ma. Azt kérték tőlem, hogy beszéljek arról, hogy mi lesz az európai napirenden hamarosan. Ezért muszáj arról beszélnem, hogy hogyan hozzuk a döntéseket az európai színpadon. Kell egy olyan döntéshozó, aki megnézi, hogy mi a helyzet a világban, és utána ehhez lehetséges intézkedéseket tervez, és ezeknek felméri előzetesen a lehetséges negatív-pozitív hatását. A politika csinálás előkészítése a döntéshozót ö, opciókkal látja el. Tehát szükség van egy döntéshozóra, szükség van ö, elvekre, amelyek alapján a döntéshozó kiválasztja az opciókat. Nos, a és persze szükség van legitimitásra, egy olyan közösségre, amely elfogadja a döntések legitimitását, és hajlandó végrehajtani azt. Tehát akiket érintenek az intézkedések, azok is rendelkezzenek annak a lehetőségével, hogy felmérjék, hogy az intézkedések milyen hatással lesznek az életükre. Ez a legitimitás több lenne, mint az eddig meglévő legitimitás volt. Valamennyi európai intézmény aktív részvételet igényli. Ki az Európai Unióban a döntéshozó? Nálunk nincs egy döntéshozó, a döntéshozás kollektív, amely végül is sok véletlen esemény eredőjeként működik. Ugye van a több szintű kormányzás, a multi-level governance, amely egy igen bonyolult struktúra, hiszen a nemzeti és európai döntéshozási szintek többszörös összekapcsolódását jelenti, és közben minden érdekcsoport bevonását is. A nemzeti ö, ö, résztvevői ennek a folyamatnak a helyi szavazók érdekeit képviselik. És ennek a megerősítése lehet a demokratikus legitimitáció ö, megerősítésének az áloga. Az európai politikák ugyanakkor másképp alakulnak ki. EU szinten fogalmazódnak meg a politikai opciók, ezt a tanács és a bizottság szakértői segítségével dolgozzák ki. Utána a folyamat során visszamegy ugyan a nemzeti parlamentekhez, de már főleg csak a végrehajtási vonatkozások tekintetében. Ilyen szempontból tehát az Európai Unió jogalkotása még az államok fölött van, tehát egy olyan demokratikus szint, amely tulajdonképpen nem létezhetne. Ki az, aki legitimitást szerez mégis az európai politikáknak? Anélkül, hogy pontosan meg legyen fogalmazva, hogy ki a döntéshozó, nem lehet a felelősséget sem egyértelműen valakinek a nyakába róni és ezért van az, hogy hogy akiket érintenek a döntések, nem tudják, hogy kihez forduljanak. A multilevel governance ezen rendszere működőképes lehet mindaddig, amíg van szociális konszenzus EU szerte arról, hogy ezt az európai politikát kinek és hogyan kell kialakítani. Az Európai Unió integráció korai fázisában ez megvolt. és csak az volt a probléma, hogy hogyan lehet magasabb szintre tenni a szinergiákat, a közös hasznokat. Nem volt kérdéses, hogy Európa jó és érdemes a csinálásra. A legitimitás ugyan explicite nem fogalmazódott meg, de kimondatlanul jelen volt. Mindenki úgy gondolta, hogy az európai szint csak egy további jót ad hozzá a nemzeti rendszerekhez. Manapság, és ez főleg a monetáris integráció hatása, hiszen a közös pénz nagyon sok kényszert ró az azok használók nyakába. Kiderült, hogy vannak vesztesei és nyertesei a közös pénznek. Nem teljesen közös az előny és előfordulhat, hogy az egyik ország döntései azonnali konkrét negatív hatást okoznak egy másik országnak, és ez a disztribúciós probléma, konfliktus új bizonyos területeken megkérdőjelezi az európai szint közhasznúságát, mert több területen nyertesek és vesztesek alakultak ki. Ilyenkor persze aztán felmerül a legitimitás kérdése, mert aki vesztes egy adott kérdés kapcsán, az jogosan kérdezi meg, hogy mire alapozva kéne neki ezt a helyzetet elfogadnia. A politikai elmélet azt mondja, hogy demokráciában az emberek elfogadják, hogy néha vesztesek is lehetnek, ha alapvetően a demokratikus szabályok máskor nyertes helyzetbe hozhatják őket, és ha úgy érzik, hogy befolyásolhatják a jövő politikáit. Tehát, ha hosszú távon a közvéleményét a politika kénytelen figyelembe venni, még hogyha alkalmilag vannak is vesztesei ennek a politikának. Jelenleg azonban az Európai Unióban az a helyzet, hogy olyan bonyolult ez a többszintű irányítás, a multi-level governance, hogy nagyon kicsi a változtatás esélye. Van konszenzus, de ezt nem a közvetlen szavazókkal egyeztették a politikusok, hanem a tagállamok konszenzusáról van szó, és ennek következtében az erről szóló viták is nemzetállamok közötti viták elsősorban, és nem a lakosságok, a választók közötti viták. A, az, a köztes választások, amelyek léteznek a tagállamokban, nem léteznek az Európai Unióban. Nem lehet bődületesen rossz kormányt idő előtt leváltani, erre európai szinten nincs esély. Ráadásul ezek az úgynevezett kizárólagos közjavak kapcsán előfordulhat az is, az a kockázat, hogy az egyébként jó politizálást és alásássa legitimáció hiánya, és ezt kihasználhatják mondjuk a populisták. Mert az emberek alapvetően nem hisznek abban, hogy, mint ahogy otthon ebben hihetnek, hogy közép-hosszú távon befolyásolhatják egyáltalán a rendszert. Mit lehetne tenni tehát az európai politikai csinálás legitimébé tételében? Vannak-e alternatívái az európai politikának. Európában Filipe González óta azt mondjuk, hogy általában csak egy jó megoldás van, minden alternatív megoldást büntet a rendszer. Az európai döntéshozóknak gyakran az a tudati állapota, hogy nekik csak végre kell hajtaniuk ezt a jó egyetlen megoldást, ez a hozzáállás azonban vak arra nézvést, hogy milyen pozitív és negatív hatásokat oszthat ez a politika az egyes népcsoportokban, tagállamokban. A megszorítások például egyes tagállamokat súlyosabban érintenek, mint másokat. Ha általában azt mondja az EU, hogy megszorításokra van szükség, ez nem ugyanazt jelenti minden tagállamban. Ezért egyes politikai szereplők ö, jogosan fogalmazzák meg, hogy hol vagyunk mi itt képviselve. Ö, én írtam egy tanulmányt, amely arról szól, hogy, hogy megszorítások vagy növekedés. Ennek van egy objektív dimenziója, amiről lehet beszélni, de a szubjektív dimenzió nem ennyi elhanyagolható, mert a vita több fórumon zajlik, és leginkább a tagállamokban, kevésbé az európai szinten. És ezért a döntéseket nemzeti szinten hozzák, ezek viszont lehet, hogy inkonzisztensek lesznek az európai ö, iránymutatással. A Karabanlis határozatok ö, kapcsán, amikor láttuk, hogy megfogalmazódtak az externáliák, ö, most ez nem történik, pedig a jelenlegi politikai konszenzus egyes tagállamokban hatalmas károkat okoz. Tehát itt van egy rés a rendszeren, és az európai szemeszternek, az EU szemeszter is része ennek a problémának. Mert ha konkrét költségvetési döntéseket kell hozni a nemzeti parlamentekben, akkor jogosan a nemzeti parlamentek a helyi választók a nemzeti érdekek megfelelően fognak dönteni, és amit döntenek, az nem lesz feltétlenül konzisztens azzal, ami európai szempontból jónak tűnik. Tehát a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Az Egyesült Királyság tulajdonképpen ezt a problémát ö, teszi explicitté. Mi a megoldás? Több szubszidiaritás? A szubszidiaritás azt jelenti, hogy a politikai döntéseket a legdecentralizáltabb lehetséges szinten kell meghozni, és azon a szinten, ahol jól kezelhetők, végrehajthatók. De a hatékony végrehajtás definíciója még nem született meg. Mit jelent az, hogy mi a hatékony végrehajtás, és akkor még egy effektív szó kimaradt, hogy kire hat ez a politika, az effektív és az affektív szavak, mint kettőjét alkalmazni kell. Mert nagyon sok politikai döntésnek van externális hatása, vagyis hat azokra is, akik nem vettek részt a döntésben. Egy tagállami demokratikus döntés egy másik tagállamban rossz hatással járhat. Egy európai döntés rossz hatással járhat egyes tagállamokban. Egyes tagállami döntések hátráltathatják az Európai Uniós döntéshozást. Tehát ezt fel kéne, fel kéne oldani. Ha a szubszidiaritás pusztán decentralizációt jelent, tehát hozzuk meg a döntéseket a helyi érdekekhez közel, akkor ezzel az externális hatásokat csak növeljük. Ha a szubszidiaritás azt jelenti, hogy a kompetenciákat a leghatékonyabb és leglegitimebb szintnek kell adni, amely egyszerre képviseli a nemzeti és európai érdeket, akkor viszont működhet, akkor viszont hatékony lehet. A hatékony és minden szempontra való tekintettel levő döntéshozás minimalizálja mind az európai, mind a tagállami sokféleségre gyakorolt negatív externáliák mennyiségét. Ugye tudjuk, hogy Görögország baja sok externális költséget rót másokra. Tehát, ha európai döntéseket akarunk hozni, akkor kell lenni egy olyan fórumnak, amely megvizsgálja, hogy egy adott döntésnek mindenkire lehetséges módon milyen hatása lesz, és a több opció közül a legkisebb externáliákat hozott dönti el. Külön kell választani tehát a nemzeti, az európai és ezt a köztes szintet. Tehát lehetőséget adni, kell adni a polgároknak, hogy válasszanak. Nem szabad összekeverni a nemzeti és európai döntéshozást, legyen külön választható az európai választás, és ha egy ilyen struktúra kialakulna, akkor a polgárok magukénak tekinthetnék a rész publikát, a közügyekből rájuk eső részt, és sikerülhetne az externális hatásokat úgy megfogalmazni, hogy valóban közhasznúak legyenek a döntések, valóban a polgárok hozzák a döntéseket, még ha áttételesen is, kéne egy európai köztársaság, éljen az európai köztársaság, vive la Republik Européenne. Rendben. A probléma az az, hogy nagyon kicsúsztunk az időben, nem jeleztem időben. Most uh, Dominic Hannigan következne, és nyilván, hogy az ír soros elnökség képviseletében önnek különös szerepe van. Elnök asszony, tisztelt vendégeink, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen az interparlamentáris ülésen. Köszönöm a meghívást. Üdvözlöm az EP-nek ezt a kezdeményezést, hogy ezt az ülést megrendezze. Hogy ha délelőttből indulhatok ki, akkor délután is nagyon sikeresek leszünk. A kérdése ennek a délutánnak az, hogy kijelöli ki az utat az EU számára hogyan valósíthatjuk meg a demokratikus legitimitást ezen kívül. Hogyan bővíthetjük ki ezt a legitimitást, miközben az integráció fokozódik. Még csak a vita legelején vagyunk. Az elképzelések eltérnek, de már folynak a viták, és ez magában is nagy jelentőségű. És ez reményt ad nekem, hogy jó, jó irányba haladunk. Az elmúlt hét keretében ez a harmadik olyan fórum, ahol lehetőséget kaptam arra, hogy ötletet cseréljek kollégákkal. Informális miniszteri tanácson vettem részt múlt hétfőn, és tegnap egy kozák üléset vettem részt, amelyet Sefkovics biztos úr szervezett az ír soros elnökséggel karöltve. Ezek az ülések azt mutatják számomra, hogy egyre nagyobb az aggodalom, hogy a kormányköziség fokozódik. Ezzel foglalkoznunk kell. A parlamenteknek nemzeti és EU szinten a kiegészítő szerepet fel kell vállalniuk. Én egy nemzeti parlament szempontjából szólok most, nem minden parlament nevében. De hallottam Güntramot, és tudom, hogy nem vagyok egyedül, amikor azt gondolom, hogy a nemzeti parlamenteket nem vontuk be megfelelően a gazdasági kormányzásba Európában. Hagyj meg egy példát. Írországban, amiatt, hogy minden fontos kérdésben öm, népszavazást kell tartanunk szuverenitási ügyekben, a fiskális ö, szerződést illetően népszavazást tartottunk, és nagyon nagy volt a vita. Tavaly a bizottságom vezette ezt a vitát. Az ír társadalom minden részéből hívtunk meg résztvevőket. Sharon Bowles asszony is ellátogatott hozzánk. Nagyon sokat beszélgettünk. Minnyáján tudjuk, hogy a fiskális paktum újra fogalmazza azt, amit kimond a stabilitás és növekedési paktum és a szerződés. De a fiskális paktumnak a kitételei a gyakorlatban már működtek. Az EU gazdasági kormányzását még nem értjük teljes mértékben. A parlamentekben sem, de az állampolgárok aztán főleg nem a hatos csomag nélkül ez a vita nem jöhetett volna létre. Én a népszavazáson jöttem rá, hogy azt látom, hogy az emberek rájöttek, hogy mekkora vállalatozásokat látunk. Tehát nyilvánvalóan Írországban sikerült felhívni az állampolgárok figyelmét ezekre a kérdésekre. Minnyáján tudják, hogy Írország egy program ország, és nagyon koncentrálunk a gazdasági helyzetre, hogy kikerüljünk a bailout programból még az év vége előtt. Ezt csak úgy érhetjük el, ha a parlamentereink és az állampolgáraink támogatnak minket. És felelősségre kell, hogy vonjuk a saját kormányainkat, hogy milyen lépéseket tesznek EU szinten. Az állampolgáraink hangját meg kell hallani. Tehát én üdvözlöm ezt a vitát és a mai hozzászólásokat, például arról, hogy Van Rompuy úr jelentése és a Taneska végkövetkeztetései múlt hónapban mit tartalmaztak. Ezen kívül a parlamenteknek felelőssége, hogy találjanak választ ezekre a kérdésekre. Szerintem kiábrándító volt az bizonyos mértékben, hogy decemberben nem értünk el kézzelfogható eredményeket. Egyetértek abban, hogy a gazdasági dialógust fokoznunk kell. De hogyan? Erről vitázhatunk, különböző megoldásokat hallottunk. Ma önök ellátogattak Brüsszelbe. Ez egy lépés a jó irányba. Sefkovics biztos úrnak tegnap Dublinben tett ö, ö, nyilatkozatát üdvözlöm, hogy fokozni akarja az együttműködést a nemzeti parlamentekkel. Ez egy pozitív lépés. De a nemzeti parlamenteket be kell vonni multilaterális együttműködésbe is. Dán kollégám Kopenhágában nemrég egy ülés szervezett, és segített egy úti tervet kidolgozni a nemzeti parlamentek részére. Nagyon sok hat tagállamból jöttek el oda résztvevők. Múlt héten a német Bundestagba látogattunk, a svéd kollégáim jövő héten találkoznak velünk, és én úgy gondolom, hogy ezek a parlamenti viták nagyon hasznosak. Ez lehetővé teszi önök számára, hogy tanuljanak egymástól, és biztosítsa azt, hogy tanulunk egymástól a demokratikus felügyeletet illetően. Szerintem ez a legitimitást elmélyíti ezen kívül. Remélem, hogy az áprilisi ciprusi konferencia majd azt hozza, hogy konkrét javaslatokat láthatunk. Az interparlamentális dialógus és együttműködés soha nem volt még ilyen fontos. Nagyon nagy változtatásokat láttunk a gazdasági kormányzásban. És még nagy változásoknak leszünk tanulni a bankuniót illetően, kettes csomagot illetően. És mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentereket és az EP képviselőit bevonjuk a tanácssal és a bizottsággal folytatott munkába. De ehhez megfelelő intézményi struktúrára van szükség. Így a kozák elnökeként az írsoros elnökség során én folytatom ezt a vitát parlamenti szemszögből. Tegnap Dublinban egyetértettünk, hogy júniusban a következő kozák ülésen elfogadunk egy közleményt a ciprusi találkozó következtetéseiről. Remélem ez a mai vita hozzájárult. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen most rátérjünk az eszmecserére. Már is jó pár felszólalási igényt kaptam, kizárólag nemzeti parlamentek képviselőitől. Az európai parlamenti képviselőtől mondom, hogy nektek is ki kell ezt most tölteni. Ez most így működik. Member of the French Senate, he got his... A francia szenátus tagját most üdvözlöm körünkben, François Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni azokhoz az előttem felszólalókhoz, akik azt mondják, hogy az európai szemeszter a vitának egy jó kerete. Nyilvánvalóan szükséges lenne egy folyamatos bárbeszédre az európai és a nemzeti parlamentek között. Az, hogy ez beindult, ez már nagy lépés Élni kéne ezzel az alkalommal jobban, és a bizottság részéről egyébként hajlandóság mutatkozik arra ugyancsak, hogy a nemzeti parlamentekkel a jövőben egyeztessenek. Ezt kinyilvánították. A, ö, általában a tagállamokban, amikor megjelentek főleg Korinyon úr felszólalására szeretnék reflektálni, és arra a kérdésre, hogy hogy is állunk a legitimitással. Jelenleg azok a választások, amelyek az egyes tagállamokban zajlanak, az köztes időközi választások általában nem változtatják meg a helyi tudatot arról, hogy mit kellene Európára gondolni. Nem, nincs ezeknek komoly hatása. E, nyilvánvaló, hogy ha figyelembe veszük azt, ami 2012 tavaszán történt, akkor új perspektívát kapunk a növekedés tekintetében, és rájövünk arra, hogy szükség lenne egy dinamikusabb, növekedésbarátabb Európára, ezt François Hollande is megfogalmazta egyébként, és azt is, hogy Európa éljen az alkalommal, hogy felgyorsítsa a növekedést. Át kell helyeznünk a fókuszt, lehet, hogy nem forradalmi módon, de mégiscsak a növekedésre. Minden nemzeti választások során most ez lesz a tét, és erre oda fognak figyelni a mindennapi aktualitások mellett persze. Úgy tűnik, hogy eljut ez a választókhoz, mert nem lehet semlegesnek lenni ebben a kérdésben. És még hogyha ez a közös gondolkodás még nem is fogható meg. Egy biztos, hogy azért Európa szükségszerűségét a többség nem kérdőjelezi meg. Komolyan, komoly reakciók mérhetők a válaszadásban, például a pénzügyi rendelet kapcsán, vagy az európai költségvetés kapcsán. Figyelnek a nemzeti képviselők és választók. Tehát meg kell adni a reakcióknak a lehetőséget, a feedback adásnak a lehetőséget, mert csak akkor lesz teljes legitimitású az eljárás. Ugyanakkor valóban bonyolult a döntéshozás, és a belehozás esélyei ezért is kicsik. Ennek az egyetlen módja az lenne, hogyha a nemzeti parlamentek kontroll szerepét kezdettől fogva komolyabban vennénk, és ezt a hangot, amely a növekedést ösztönözné, az első prioritások közé emelnénk. A bizottság, ahogy mondtam, hajlandó az eszmecserére, de a mi feladatunk, nemzeti parlamentok feladata az, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, ezzel a pillanattal, és minden tagállamban külön-külön megnézzük, hogy miben is áll ez a demokratikus kontroll, a döntés jóváhagyása, még mielőtt intézkedések történnének. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, next. Uh, Köszönöm. A Deutsche Bundestag. Joachim Spahr. Dolch Joachim Spahr következik. Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák. Wolf. Vivla. Wolf úrnak szerettem volna reflektálni a felvetésére. Egyet értenék én önnek, csak nem tudom, hogy hány olyan polgár van most ebben a pillanatban Európában, aki nagy lelkesedéssel ezzel a témával foglalkozna. Az a benyomásom, hogy jelenleg nem fog sikerülni első körben a szuverenitás egészét áthelyezni a gazdaságpolitika döntéseiben, a költségvetési politikában az euró más szereplőkre. A következő lépés irányába azonban el lehet mozdulni. Következő lépésként azt kéne bevezetni, hogy a tagállamokkal való együttműködésében az Európai Bizottság azokat az ígéreteket, amelyek kölcsönösen a Maastrichti szerződéssel ellentétben tesznek, eh, tartsák is be, és ne építsenek az eleve meglévő eh, legitimitásra és bizalomra, hanem azt, annak feleljenek meg. Az európai szemeszter és az emberül is a korai visszajelzési lehetőség, a korrekció lehetőség, a peer pressure érvényesülése már némi reményt ad arra, hogy a tagállamok és a bizottság együttműködése egy kicsit átláthatóbb és megbízhatóbb legyen. Ez sem tökéletes rendszer még, de szerintem ebben a pillanatban ide, ide egyelőre ennél sokkal többet nem tudunk elérni a többszintű irányításban, a multilevel governmentben. A közösségi módszert Németország támogatta volna a fiskális paktum esetében is, de két tagállam ezt semmilyen esetre nem akarta elfogadni. Ebből az következik, hogy ne tegyünk semmit. Mi németek azt mondtuk, hogy jó, hát akkor muszájok lesz államközi módon megalkotni a fiskális kompaktumot, mint második legjobb lehetőség verült ez föl, de nem ez volt a kezdeti tervünk, nekünk sem. Mi itt a politikai tét? Az, hogy sajnos nincsen európai politikai nyilvánosság. Továbbra is csak nemzeti nyilvánosságok vannak, a hazáinkban a politikai diskurzus nemzeti keretek között zajlik, és mindenki, aki már részt vett valamilyen európai választáson, tudja, hogy az európai választásokat is gyakorlatilag a nemzeti témák dominálják, alig van szó valódi európai témákról. Ez sajnálatos, változtatni kell ezen, de egyelőre sajnos ebből kell kiindulnunk. Ezért gondoljuk azt, hogy az európai szemeszter egy lépés a jó irányba, mert a multilaterális szerződéskötéses díjt most már ez egy kicsit kordában kartja, és a jelenleg lehetséges legjobb kont parlamenti kontroll alá helyezi, még ha, ha ez nem is tökéletes, ahogy el is ismerem, Wolf úr. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. akkor talán hallgassuk meg az összes véleményt, és a panel majd a végén, végén fog válaszolni. Hármasával hallgatjuk a kérdéseket. Franciaország következik, Assemblée Nationale, és az európai ügyek alelnöke, Karas úr. Madame la, la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Meg szeretném köszönni az előttem szólóknak, hogy érthető módon előadták gondolataikat, és amelyek végül is reflektálnak a jelenlegi helyzetre. Új a helyzet, több, mint új. Az a benyomásom, hogy ez egy paradigmaváltás küszöbe, ahol vagyunk. Ezt éljük meg, és azok a döntések, amelyeket hozunk, lehet, hogy végül is majd ebben teljesednek ki. Az, az európai szemeszter, a költségvetési szerződés, a TUPAC, amely hát még vitatunk, révén a bizottság hallgatólagosan elismeri, hogy új rendszerre van szükség. Komoly, nagy változásokon megyünk át, és az az érzésem, hogy a válság a szuverenitás átruházásához fog vezetni. Senki nem számított erre a politikában, de hát ha megvalósul, és ezáltal a nemzeti parlamenteknek, a nemzeti képviselőknek megnövekedett beleszólásuk lesz az európai döntésekbe. Úgy tűnik, hogy ez a valóság. Ezen túl persze el kell mondani azt is, hogy itt nem csak a költségvetésről van szó. Ha megnézzük a bizottsági dokumentumokat, ugye az éves növekedési jelentés, az már olyan ajánlásokat tartalmaz, amelyet tagállamokra lebontott a bizottság, és ez a dokumentum az egész gazdasági és szociális ágazatot lefedi, ez lesz a munka módszer alapja, és ó, nagy, nagy ívű párbeszédbe kezdett a bizottság egyenként a tagállamokkal, tehát szó sincs arról, hogy csak a költségvetési témákban valósulna ez meg. Úgy tűnik, hogy a változások kapcsán tényleg paradigmaváltás várható, és tartsuk is meg a napirendünkön a demokratikus legitimitás kérdését. Két intézmény döntött eddig, egyikük sem számolt el igazán tevékenységével a polgároknak, ez a bizottság és a tanács voltak. A bizottság ö, számos témában ugye eleve még az Európai Parlamentet sem kell megkérdezze, kivéve a költségvetési vonatkozásúakat, és a tagállami kormányok pedig a tanácsban eleve zárt ajtók mögött tárgyalnak. Tehát együtt döntenek ugyan, de a polgárok feje fölött, és hogyha egy tagállam ki akar bújni a szabályok alól, azt ma megteheti. Tehát Wolf úr javaslata szerintem nagyon jó. Azt a harmadik javaslatot külön ki kéne dolgozni, erről többet kéne beszélni mert lehet, hogy itt forradalmat élünk meg, vagy legalábbis gyors evolúciót. Remélem, hogy Wolf úr tud nekem majd válaszolni. Egy federatív, federatív rendszerben a federatív intézmények ellenőrzik a federatív intézményeket. Vagyis most jelenleg federatív intézmények ellenőrzik a nemzeti intézményeket. Az USA-ban nem ez van az USA kormánya nem merne beleszólni a kaliforniai költségvetésbe. Ez egy sajátos európai ö, rendszer most. Külön választják az USA-ban. Vannak tisztán föderatív témák, és vannak tisztán tagállami témák, és ezt kéne itt is csinálni, ezt az utat kéne követni közben. Okay, Köszönöm. Most egy európai parlamenti képviselő következik, szocialisták közül Ani Podimata. Köszönöm szépen. Görögül fogok hozzászólni. Én úgy gondolom, hogy ez egy különösen érdekes megbeszélés és vita itt van. Hogy emlékeztesek arra, hogy én görög képviselő vagyok, tehát én a görög drámának az élő szereplője vagyok, ahogy Kolinyó úr is mondta. Ön azt mondta, és nagyon helyesen mondta, hogy a döntéshozatali folyamat európai szinten a válságkezelésre arra korlátozódik, hogy betartsuk azokat a kereteket, amit a szerződések és a piacok diktálnak nekünk. Ez azt jelenti, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol döntenünk kellett a sebesség és a demokrácia között. Bizonyos tagállamokban, erre példa Görögország, de nem csak Görögország, választanunk kellett a között is, hogy megvalósítjuk-e a döntéseket, vagy pedig adósságba verjük magunkat. Tehát Kolinyó úr. Nyilvánvaló, hogy döntéseket kellett hozni Görögország esetében is, de nagyon komoly drámák zajlottak le belsőleg a nemzeti tagállamokban is. A demokratikus legitimitásnak az eljárása és a nemzeti parlamenteknek a szerepe teljesen eltűnt a válság idején. Ez közben ahhoz vezetett, hogy a társadalom nem fogadja el már ezeket a döntéshozatalokat, nem vesznek részt az állampolgárok a döntéshozatalban, és egyre kevesebb azoknak a polgároknak a száma, akik pro-európaiak. Úgyhogy ez egy ördögi kör. Én hallottam az önök javaslatát, persze, az európai szemeszter hozzájárulhat a megoldáshoz, de Kolinyó úr, amíg az európai demokráciát elérjük, addig nincs más megoldás? Nincs eredményesebb eszközünk? És a mai kormányközi megoldásunk az egy logikus következménye a globalizációnak? Vagy a nemzetállamisághoz kell visszatérnünk? A globalizáció idején én úgy gondolom, hogy a nemzetállamok nem adhatnak önmagukban választ azokra a problémákra, amik felmerülnek. Köszönöm. Thank you and... Köszönöm. Most egy litván képviselő következik, Szemetátis úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is szeretnék részt venni ebben a vitában, illetve a illetve nem nemrég bekövet, nem sokára bekövetkező vitában, ha megengedik. Elnök, hát én csak abban a sorrendben olvastam fel a neveket, ahogy le volt ide írva. Hogyha mindenki lemond, meg nem szólal fel, akkor zűrzavar lesz itt. Van de Lindens kolléga következik az a holland szenátusból. Köszönöm szépen. Azt hiszem, az itt a legsúlyosabb probléma, hogy nem tudunk abban megegyezni, hogy hogyan látjuk Európa jövőjét. Még még mindig nagyon sok olyan ország van, tagállam, amik úgy véli, hogy az Európai Unió egyfajta szabadkereskedelmi övezet, ahol szabadon lehet választani, hogy éppen, éppen milyen, mit kérünk az étlapról, de hát 27-en vagyunk, nem lehet 27 féle menüt kérni. Közös viszont a jövőnk, ezért kéne ebben a kérdésben dönteni. Remélem, hogy Európának sikeres lesz a jövője, az európai polgárok ezt szeretnék látni, a sikert, de nem lehetünk sikeresek, hogyha nem átlátható folyamatok, és hogyha nem ö, dolgozunk együtt. Éppen ezért kéne meg éppen ezért kéne szorosabbra fonni az együttműködést az euró csoportban is. Az integrációt tehát szorosabbra kell fonni, és így úgy gondolom, hogy az Európai Uniós tagság vonzó lesz azon tagállamok, azon országok számára is, akik még nem tagjai az EU-nak. Bátorítani kell őket, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Aztán beszéljünk a választásról. Ugye az ember nem mindig választhat akkor, ha egy klub tagja. Például, ha az ember egy foci klub tagja, akkor nem mondhatja azt, hogy elfogadom a szabályokat, kivédel a les szabály. Mindenkire tehát ugyanolyan szabályok vonatkoznak, és ez igaz a nemzeti parlamentekre is. Szerencsére a nemzeti parlamenteknek megnövekedett a szerepe, és egyre inkább bele vannak vonva az európai politizálásba. az ember azonban egy kisebbség tagja, avagy kisebbségben találja magát, még akkor is amellett az elv mellett kell kiállnia, hogy az Európai Unió az előre vezető út. Azt hiszem, hogy a rompoly terv, kitűnő terv, nem a részletekre gondolok, hanem alapvetően a jövőre nézve, ez mindenképpen előremutató. Európa, az európai integrációjáról kell meggyőzni az európai polgárokat, meg kell nyerni magunknak az európai polgárok szívét, el kell magyarázni számukra azt, hogy amit mi szeretnénk, az a jobb jövőt jelenti számukra. Beszélt már egy, az egyik előttem hozzászóló a korlátozott szuverenitásról. A tagállamoknak még mindig nagyon komoly hatáskörük van, és pontosan erre kell építeni, amikor az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti megerősített együttműködésről beszélünk. A mai esemény is ékes példája annak, hogy igenis lehetőség van erre a megerősített együttműködésre. Vannak olyan nemzeti, nemzeti parlamentek, amelyek képesek képviselni az Európai Unió érdekeit, nem szabad ez, őket háttérbe szorítani. A nemzeti parlamenteknek és a szenátusoknak tehát meg kell adni a lehetőséget. Én a alsó házban voltam képviselő, de vannak olyan tagállamok, ahol ugye nagyon szorosan együttműködik ez a két kamara, és bizonyára az is kiderült az eddig mondottakból, hogy én mindig is támogattam az európai integráció gondolatát. Aztán az önértékelésről is beszélni kéne, néha önkritikát kell gyakorolni a tagállamoknak. Elnök, köszönöm szépen, most az Egyesült Királyság következik. Lordok háza, Lyndon Harrison. Madam uh, Chairman. Tisztelt elnök asszony! 14 éve vagyok tagja a Westminsteri parlamentnek. Tíz évig voltam ennek a parlamentnek a tagja. Akkor is kimutattuk azt, hogy felelős politikusok vagyunk, az Európai Monetáris Intézmény elnökének meghallgatásán is nagyon komolyan vettük a munkánkat, Lámfalusi úrról van szó. Egy sajtónyilatkozatot adtunk ki akkor, arról, hogy az Európai Unió új bankmenedzsert mutat be. Most hát azóta megváltozott a helyzet, az Európai Parlamentnek új felelősségei vannak, nekünk a nemzeti parlamenteknek pedig föl kell készülni a jövő kihívásaira. Nagyon örülök annak, hogy a Bundestag odafigyelt Mário Drágira. Mint európai bank, bankmenedzser, egy videokonferencia keretén videokonferencia keretein belül Mário Drági helyettesét meginterjú voltuk. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó módja annak, hogy a nemzeti parlamentek egymással kapcsolatban legyenek, illetve, hogy az európai szinten, meg uniós szinten meghozott döntéseket közösen megvitassuk. Aztán egy szemináriumot is fogunk tartani európai kérdésekben. Azt hiszem, hogy az új, megváltozott körülményekre így kell reagálni. Az új keretről döntvén a Lordok házában az EU-s kérdésekkel foglalkozó bizottsági elnök azt vitatja meg, hogy pontosan milyen szabályok mentén fog ez történni. Nos, arról is beszélnünk kell tehát, hogy a különböző nemzeti szervek hogyan diskurálhatnak az Európai Parlamenttel. Ajánlom mindenkinek figyelmébe azt a videokonferen- videokonferencia rendszert, amelyet mi használunk. Az euró övezetre vonatkozó vizsgálattal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy hogyan látják a panelben helyet foglaló előadók ennek a jövőjét. Szerintem túl kell látni ezeken a korlátoz, korlátozások. Dominik Hadigant kérdezem, hogy hogyan vélekedik az április 21-23. parlamenti elnökök konferenciájáról, a mai, a ma elhangzott dolgok fényében hogyan lehet azt elérni, hogy a nemzeti parlamentek valóban megtegyék a dolgukat, hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy a nevünkben elvégzett dolgokat Európában tényleg jól tegyék. Elnök, köszönöm. Hát kicsit szemtelen leszek, hadd mondjam el azt, hogy december 18-án a tanács hozott döntéseket, ezek a kérdések jelenleg háromoldalú párbeszédben tárgyaltatnak, tehát ez még, ezek még nem végleges döntések, az Európai Bankhatóságra vonatkozó döntések ezek, csak szeretném az emlékezetükbe vagy figyelmükbe ajánlani, hogy nem minden úgy történik, ahogy azt a tanács elképzeli. Most Finnország következik, alkotmány bizottság elnöke Koszkányen képviselő. Köszönöm. Alustuksessa esitettiin todella kiitettävällä tavalla aja... Nos, az elején hallottuk azt a gondolatmenetet, hogy az Európai Unióban hogyan alakulnak ki a globális partnerek is, és hogy globális szinten hogy alakulnak olyan szervezetek, amelyek teljesen másképpen működnek, mint az EU hogy az Európai Uniónakban az államok szuverenitás egyre inkább sérül. Én azonban azt gondolom, hogy a szuverenitást illetően ö, szükség lenne egy kis optimizmusra. A globalizáció azt jelenti, hogy a szuverenitás mindenütt csökkent a világon, és a közös politikák az Európai Unióban azt, jelent, azt jelentik, hogy közösen jobban dönthetünk, de a közös érdekében fel kell valamit áldoznunk, és ezt a nemzeti államoknak el kell ezt fogadniuk, meg kell érteniük, hogy hogyan működik ez a szerkezet. Ami az úgynevezett nemzeti ajánlásokat, illeti az ország jelentéseket. Az Európai Parlament az Európai Bizottsággal együtt dönti el ezeknek a gazdaságpolitikai irányvonalát, és ez így jól van, hiszen itt legalább fény derül arra, hogy milyen véleménykülönbségek vannak. Az embernek meg kell próbálnia, hogy ezekkel a politikai különbségekkel megtanuljon együtt élni. Hiszen az ajánlásokban újra és újra megjelenik a lényeg, a gazdasági irányvonal. A nemzeti parlamenteknek fokozniuk kell az együttműködést az Európai Unióval, és figyelembe kell venniük az ország specifikus ajánlásokat. Ezzel összefüggésben felmerül az a kérdés, hogy az egyes nemzeti parlamentek hogyan reagálnak az ajánlásokra jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentek visszajelzésüknek is hangot adhatnának, és elhozhatnák ide a parlamentbe, az európaiba a véleményüket. És aztán így a bal és a jobb oldal is képviseltethetné a véleményét. Ami a reformokat illeti, a munkaerőpiaci helyzetet, ez lenne ennek a dialógusnak az alapja. Így kellene, hogy működjön ez a mechanizmus a bizottság, a parlament és a nemzeti parlamentek között. A tanácsban a nemzeti véleményeket jobban ismerik, mint az Európai Parlamentben. Én úgy gondolom, hogy jó lenne, ha ezt az információ hiányt pótolnák. Végül ami az európai helyzetet illeti a demokratikus legitimitás, hogy hol a probléma. Én úgy gondolom, hogy említették a központi bank kérdését, a bankoniót, nyilván, hogy az ellenőrzés nagyon fontos, de az EKB-nak a gazdaságpolitikai hatalma nagyon megnőtt a válság után. És ez ellentmond annak, hogy demokratikus kontrollt lehessen gyakorolni a bank felett. A nemzeti parlamenteknek és az európai parlamenteknek is feladatta, hogy az ellenőrzésbe befolyanak. Molemmissa mutta tarvitaan varmaan... Például alkalmazhatnánk a meghallgatási rendszert, ez is egy megoldás lenne, vagy az egész intézmény rendszert át kellene szervezni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Ole Schmidt az Európai Parlamentből. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Liberálisként, svédként, holland kollégáimnak azt szeretném mondani, hogy támogatom azt, hogy Svédország csatlakozzon az euróhoz, de ehhez először otthon többséget kéne szereznem, és néha teljesen egyedül vagyok ezzel a gondolattal a saját parlamentemben. Érdekes volt meghallgatni az előadókat. Colin Young professzorhoz lenne egy kérdésem. Ön ö, valóban az Európai Köztársaság gondolatát fontolgatja? Decemberben itt járt körünkben Angela Merkel, és miközben éppen kamerahoz ment, azt azért hozzátenném, és azt mondta, hogy európai integrációt lépésen kell, kell végrehajtani, és nem szabad a polgárokat lerohanni vad gondolatokkal. Azt hiszem ezzel is megmutatta, hogy ő ügyes, bölcs kormányfő. Szerintem is így kell eljárni. Nyilván azt hisszük, hogy az Európai Parlament a világ köldöke, de azért talán a nemzeti parlamenteknek még inkább okuk van ezt hinni, mert én is a svéd parlament tagja voltam korábban, önök sokkal közelebb vannak a választókhoz. És éppen ezért, legalábbis saját tapasztalatom ez, önöknek kéne minket bevonnunk. Mert egy kicsit az zajlik most, hogy egymásra toljuk a felelősséget. Nemzeti szinten állandóan Brüsszel szídják. Ők szúrnak el mindent. Nem mi személy szerint mondják az Európai Bizottság tagjai. Egy 20 ország ö, ö, ellen van túlzott költségvetési eljárás. Biztosan azok ott a felelősök ezért. Én azonban úgy gondolom, hogy bár ez torzítás, ennek van egy pszichológiai értéke is. Egyedül nem leszünk képesek itt előre menni. Egyetértek Spász kollégával. Mivel nincs európai politikai tér, rossz angolságommal próbálom kinyögni, hogy mit akarok, no hát, szükség lenne ilyenre de itt akkor a nyelvi kérdés is fölmerül, mert uh, ugyan, komolyan, és ez egy uh, komoly kérés önökhöz. Nyissák már ki maguk is a kaput, a, a nemzeti parlamentek kapuját, és engedjenek be minket, európai képviselőket. Az is jó, ha önök eljönnek ide. De talán még jobb lenne, ha a nemzeti parlamentekben lenne ez a vita. Ha más nem felváltva, hogy végre politikai tér keletkezzen az európai témák iránt. Hívjanak meg önök minket. Thank you very much. Um, now maybe Miss... Köszönöm szépen. Zemetatis úr Litvániából most hajlandó elmondani a mondókáját? Have you disappeared? Vagy eltűnt? Itt vagyok, itt vagyok. Tessék, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai napom nagyon sok aktuális kérdésre kerítettünk szót. Sokszor beszélünk ezekről a dolgokról a Nemzeti Parlamentben. Először is szeretnék megköszönni elnök asszonynak, hogy meghívott minket erre a konferenciára, illetve hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy elmondhassuk, hogy mi hogy látjuk Európát, mi hogyan szeretnénk megváltoztatni Európát. Ferreira előadás, Ferreira Ferreira asszony előadásában volt arról szó, hogy egy egységesebb Európa felé hogyan lehetne elmozdulni, illetve hogyan lehetne Európát közelebb hozni a polgárokhoz. Hogyha az emberek többet szeretnének megtudni Európáról, akkor a parlamenteknek tájékoztatni kell őket Európáról, például a különböző társadalmi vagy szociális juttatásokról, vagy a jóléti juttatásokról. az új munkahelyek létrehozásával kapcsolatban is van sok teendőnk, nem mindig nem mindig pozitívumokat tanulunk, vagy tudhatunk meg Európáról. Mit szeretnénk elérni? Munkahelyet teremt, munkahelyeket teremteni, avagy létrehozni egy olyan réteget, amely nem önálló. Akár egy ilyen katonai réteget. Nos, az Európai Unió sokszor döntéseket hoz olyan kérdésekről, hogy létrehozzunk -e egy új atom erőművet, vagy éppen beszereljük azt. A tagállamok pedig sokszor csak tanulja ezeknek a döntés, döntéseknek nehéz így érvelni a polgároknak, hogy ezek mi az értelme, hogy versenyképesebbek leszünk? Vagy más? Nagyon sok kérdés fölmerül tehát. Aztán fontosnak tartom azt is, hogy ma a közigazgatásról, a közigazgatás hatékonyságáról beszélgetünk, de arról nem igazán esik szó, hogy hogyan lehet ezt a hatékonyságot elérni. Kérdés tehát, hogy hogyan lehetne az ehhez hasonló konferenciákat még hasznosabbá tenni. Szeretnék mindenkit felkérni arra, hogy nagyobb átláthatóságot próbáljon elérni, illetve próbáljuk meg azt elérni, hogy az Európai Parlament, illetve nemzeti parlamentek között jobb legyen az együttműködés, hiszen ez a, ebben van az erőnk. Elnök, köszönöm szépen. Amikor az ember azt gondolja, hogy már mind már tudja, hogy hogy fog lezajlani a vita, akkor kap még jelentkezéseket. Jürgen Knute jön először, és aztán de Kemp Írországból, és talán én magam is szólok egy-két szót, Jürgen. Köszönöm, Köszönöm Sharon. Két rövid megjegyzés van. Az egyik, a holland kolléga az előbb azt kérte, hogy az EP a költségeit illetően kicsit jobban szervezhetné ezt meg, és hogy nyitott legyen a kritikákra. Hát nyitottak vagyunk, de pontosan milyen konkrét kritikára gondol az Európai Parlament? Először is egy viszonylagos kicsi költségvetéssel rendelkezik, és a saját embereire, adminisztrációra, épületeire mindössze ebből 6 százalékot költ. Hát ez nem sok, a többi pénz az a tagállamokhoz jut. Úgyhogy ha ezzel akarunk foglalkozni, hát én nyitott vagyok, nyitottak vagyok, de akkor konkrét kritikát szeretnénk hallani. A második pont a trialógusban a jogalkotási szöveget illetően az intézmények gyakran úgy ütköznek meg, hogy a tanács sokkal kevésbé akar messzire mutató jogszabályokat elfogadni, mint a parlament, amely az uniós állampolgárok érdekeit képviseli gyakran, aztán a tárgyalásokon az Európai Tanács úgy tűnik, hogy nagyon erős befolyással rendelkezik és hát, hogy mondjam, nem mindig feltétlenül az állampolgárok érdekeit tartja szem előtt. Úgyhogy a parlamentek, akik inkább az Európai Parlamenttel együtt egyetértenek, mint a tanács véleményével, azok talán összefoghatnának. Szerintem ennek hozzáadott értéke lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Bernard Durkham. Chairperson, uh, I'm delighted to have... Köszönöm szépen, elnök asszony, örülök annak, hogy hozzászólhatok, és szeretném Dominik Hedigen kollégámnak gratulálni. Arról szeretnék beszélni, hogy egy kis ország hogyan látja a helyzetet az Európai Unión belülről. A kérdés az, hogy az Európai Unió magához térését ki fogja levezényelni? A tagállamok, az Európai Bizottság, a parlament, a tanács? A válasz együttesen, egymással együttműködve. Ma azt láthatjuk, hogy a konzultáció, az interakció a nemzeti parlamentek tagjai között, képviselői között létrejön, nagyon ritkán van ilyen szintű együttműködése lehetőség a tanács, a miniszterek találkoznak egymással, de nagyon ritkán fordul elő az, hogy mi is találkozunk egymással. Német kollégám Spácz úr kiemelte a gazdasági kérdéseket. Én nem tudom, hogy Írország egy Írországnak van-e döntési lehetősége, hogy a megszorítás helyett választhatunk-e volna mást is? Szerintem elég egyértelműen diktálták nekünk azt, hogy mit kell tennünk, és ezt, és ezt mégis is megtettük. Nem volt könnyű egyáltalán ez a helyzet, és továbbra, és a, a jövőben sem számítunk erre. Jó lenne, hogyha az Európai Parlamentben és a bizottságban pontosan tudnák azt, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk a közjó érdekében, Európa jövőjének, közös jövőjének az érdekében. Tehát az európai polgárok igenis tesznek valamit a közösért. El kell érni azt, hogy az európai intézmények közel legyenek az európai polgárokhoz, hogy ott legyenek a tagállamokban. El kell ezt magyarázni az európai polgároknak, hiszen politikai következményei vannak annak, hogyha az európai polgárok ezt nem értik, akkor nekünk is gondjaink lesznek. Én már több mint 30 éve vagyok ír képviselő, jó és rossz időkben is ott voltam. Nagyon sok dolgot tanultam. Fontosnak tartom, hogy együttesen egyhangulag folytassuk a jövő felé az utat, annak ellenére, hogy vannak gyengeségeink, hiszen közösek a céljaink, és ehhez közösen kell elérni. Közösen kell megtenni az erőfeszítéseket. Elnök, köszönöm. Mindjárt visszatérünk az előadóinkhoz, akik válaszolni fognak a nagyon érdekes felvetésekre. Azt szeretném elmondani, hogy amikor a hatos csomaggal, az európai szemeszterrel, a gazdaságirányítással foglalkoztunk, ezek ugye eléggé intrúzív jogszabályok, legalábbis a parlamentben ezt gondoljuk erről, akkor világossá vált, hogy, bizonyos, hogy minden egyes tagállamban bizonyos mértékig valami történik, a gazdasági vagy a pénzügyi szolgáltatásoknál, szolgáltatásokról elmondhatjuk azt, hogy ezek nagyon szabályozott területek, és viszonylag meg van kötve a kormány tisztviselők keze is, vagy a miniszterek keze is, és az Európai Bizottságnak, vagy más európai intézményeknek megvan a lehetősége arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a különböző eh, hitelkritériumokkal, vagy bármi mással kapcsolatban. Viszont ezen országok a tagállamok nevében sokszor döntést hoz az EU, és bizonyos kérdésekben teljesen elrugaszkodtunk például az emberektől, nem így van ez nyilván a bankvezetők jutalmával kapcsolatban, ezt el lehet adni otthon is, de jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentek képviselői is értenék legalább, hogy mi folyik itt, milyen döntéseket hoznak adott esetben a hátuk mögött. Tudom, hogy ez nagyon komoly munkát igényel, de jó lenne, hogyha ezt meg lehetne tenni, jó lenne, hogyha az Európai Parlament is azt látná, hogy a különböző tagállamok között egyfajta hálózat alakult ki. Még 25 percünk van. Ki is következik. Még két európai parlamenti képviselő kért szót. Hogy is csinálj? Nem. Mégsem. Az előadóink következnek, mindenki 5 percet kap. Kérem, hogy a, csak a legfontosabb témákra térjenek ki, és utána két európai parlamenti képviselő mondja el a zárszót. Talán ugyanabban a sorrendben adják meg a választ, ahogy az előadásaikat tartották. Köszönöm szépen. Ha megengedik, németül válaszolnék. Már csak azért is, mert német kollégák tették fel a kérdést. Ez a kérdés szerintem inkább Korinyó úrnak lenne intézendő, de én is válaszolok rá. Én nem az európai, én nem én említettem az Európai Köztársaság koncepcióját, de azért reagálnék rá. Először is úgy gondolom, hogy lépésenkénti megközelítés a legbölcsebb, ez üdvözlendő, mert politikusként meg kell tudni ítélni azt, hogy a polgárok mire mit reagálnak. Én nem zárnám ki az érszemet, csak azt szeretném mondani, hogy ez egy köztes lépés, és ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy ez a végleges fázisa a dolgoknak, és a, ez a lassú folyamat pénzbe kerül. Minél lassabb az út, annál többbe fog kerülni. Az euró szintjén is, a bankrendszernek, és ezeket egyelőre még alulbecsüljük ezeket a költségeket, tehát ne higgyük azt, hogy a piac majd ezt kezeli, és aztán visszadőlhetünk a fotelünkben. A probléma ennél nagyobb, és a polgárokkal, ha valóban szoros kapcsolatot akarunk ápolni, akkor az európai szükségszerűséget folyamatosan ki kell mutatnunk, és ennek ára lesz. A görög képviselő felvetésére azt mondanám, hogy a szociális elfogadottság kérdése nyilván nagyon fontos, de ezzel együtt megint csak felmerülhetnek illúziók, amelyeket érdemes lenne elkerülni, még akkor is, hogyha létezhet, mint ahogy Stefán itt lefestett előttünk, egy ilyen elképzelés, hogy legyen európai köztársaság. Ugye, a, a, ha Pennsylvaniai példát vesszük, hogyha ott összeomlik a bankrendszer, akkor nyilván ott sok munkanélküli keletkezik ugyancsak, csak az a különbség az USA és az EU rendszer között, hogy ott Pennsylvániának kell megoldani a saját bankrendszerének működését, és ott valóban lehet számítani a, a piacra, a cégekre, mert hát ha nem oldják meg, akkor a polgárok átköltöznek egy másik USA tagállamba. Nálunk azért ez nem így van. Tehát a, a közös valuta felé való ellépés nagy lépés volt, és alapvetően megváltoztatta a gazdaságunk egész működését, és ennek meggondolatlan aspektusai most csapódnak le. Tehát nem hiszem, hogy itt kisebb nagyságrendű dologról lehetne beszélni. Én azért megijedek, amikor megnézem a munkanélküliségi statisztikákat Dél-Európában, ez ijesztő, és szerintem ebből még új bajok lesznek, nem olyan könnyű itt előre haladni. Franciára áttérnék, válaszolván a francia képviselőknek. Az a benyomásom, hogy a szuverenitás kérdését alul becsülik Franciaországban. Mert amint egy monetáris unióba belépnek, az biztos, hogy elvesztik a monetáris politika fölötti szuverenitás egy részét. Ez világos volt, és Holland elnök ö, most már nem csinálhat olyan költségvetést, amilyet csak akar. Tehát meg kell felelnie bizonyos szabályoknak. És ez egy olyan kötelezettség, amely valóban korlátozza Franciaország szuverenitását. Ezt vegyük észre. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a fiskális integráció felé való tovább mozdulás szükséges, és be kell fejezni a monetáris unió projektjét, mert jelenleg félbe van az hagyva, és ezt tudni kell, nehéz téma, de vállalni kell a szuverenitás feladását. Ez a közösségi módszer lényege. A franciák, mintha szeretnék a kecskét is megőrizni, meg a káposztát is, tehát nem lehet fiskális integrációról beszélni szuverenitás feladása nélkül. Angolra visszatérnék a föderatív költségvetés koncepciójáról. nem sok időm van, két-három dolgot mondanék. Nem hiszem, hogy ezt úgy kéne látni, mint hogyha valami hasonló dolgot akarnak létrehozni, mint az USA. Ugye eh, az USA-ban az összes kiadás 55%-át a központi szint költi el. Szó sincs arról, hogy itt milyen szuper kormányt akarnánk. Az Európai Föderatív Állam egy sokkal kisebb Állom az eurozóna GDP-jének 2-3 százalékának felelne meg, mondjuk ez. ez. Ez is nagy pénz azért persze, de az európai össz GDP 2-3 százaléka már kellően biztosítaná a monetáris unió működését. Ez lenne szerintem az a határ. Nézzék meg a honlapunkat, itt kifejtem, hogy és más szakértők is, hogy miért erre lenne és ennyire lenne szükség. Stefan. Köszönöm, Stefan. M'adresse aussi peut-être d'abord aux députés français. Én is a francia képviselőkre reagálnék. Hollande. François Hollande megválasztása az európai konszenzus is felborította. Tény, ez így van de attól még van konszenzus, még hogyha meg is változott. Mit jelent ez? Hollandnak sikerült bizonyos dolgokat Merkel kitárgyalnia, ugyanakkor a francia belpolitika területén ez számára negatív pontot jelent, mert amit a választások során ígért a növekedés, egyelő várat magára. Franciaország tehát nem jó példa. A jó példa Görögország lenne pont, ahol a választási eredmények ö, valóban nemzetiek és önállóak, nincs közük olyan értelemben Európához, mint Holland esetében. De nézzük Olaszországot is ott látható, meg ott ragadható meg leginkább a probléma gyökere. Keres úrnak válaszolva, ő érdekes megjegyzést tett, amikor azt mondta, hogy az amerikai federatív rendszer esetében a federatív szintű kontroll függetlenül valósul meg a helyi kormányzat kontrolljától, és igen, szerintem is különböző rendszerről van szó, tehát lehet, hogy a föderáció szó nem jó ö, ö, aljelentéseket idéz az emberek agyába, de azért van másfajta föderalizmus is, mint például a bajor föderalizmus, ahol ö, egyszerre lehetséges az európai ellenőrzés a helyi szint fölött, és a helyi ellenőrzés az európai szint fölött. Az amerikai rendszer áll legközelebb az úgynevezett republikánus modellhez, ahol a kontroll közvetlen a polgári, és azért polgári, akit érint a döntés. Ezt kéne megteremteni itt is, ezt az elemet kéne megvalósítani Európában, és az írképviselő elmondta, hogy az európai intézményeket közelebb kéne hozni a polgárokhoz, az európai parlamenten keresztül. Ez továbbra is indirekt megoldás lenne, és még nem oldja meg a nagy dilemmát. Azt látjuk, hogy ez nem fog működni. Közvetlen polgári kontrollra lenne szükség, mert végül is a polgárok az európai politikák tulajdonosai, és tulajdonosi jogok illetik meg őket? Nem. Ö, tulajdonosként aztán persze ö, leadhat ez a polgár ö, kompetenciákat, de ezt csak önként teheti meg. Ebből más kérdések is adódnak. Ugye a német közpolgári térség kérdése, a politikai térség kérdése. Ugye a szövetségi ö, alkotmánybíróság megállapította, hogy nincsen európai politikai tér, ezért nincs európai polgári demokrácia sem. Ez részben igaz csak, mert ez megteremthető. Van politikai tér. Önök mindannyian egy politikai térben mozognak. Önöknek az a dolguk, hogy többséget szerezzenek amikor többséget akarnak szerezni, akkor határokon átnyúló kérdésekről is beszélniük kell, és konszenzust vagy többséget kell teremteniük. Ezáltal önök végül is az európai témákat bevihetik a helyi köztudatba. Európai Köztársaság, vaj, micsoda kifejezés mondják. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon egyszerű dolog, nem kell félni tőle. A köztársaság annyit jelent, hogy rész, publika, vagyis a köz tulajdona, a köz részesedése, pont azt jelenti, hogy mi polgárok vagyunk Európa tulajdonosai, és nem a tagállamok, és nem bizonyos intézmények. Az európai köz érdekét nekünk kell megvédeni. Az európai köz azonban töredékes valóban. Ö, és ugye egy ekkora hatalmas kontinensen, mint Európa, egy emberre kis rész jut, de jut. Ki kell találni azt, hogy hogyan sikerül a nemzeti köztársaságokat összefogni egy európai köztársasággá. Ö, ö, sokan viszintesen szeretelik Európát, nem vertikálisan. Márpedig ugye az lenne jó, hogyha egy egyszerű bajor paraszt közvetlenül szólhatna az Európai Bizottság elnökéhez. Ezt kell építeni, ezt kell elkezdeni építeni ma. Nem szeretném, hogy ebben a lépésenkénti megközelítésben hátrafele és végül zsákutcába marsíroznánk bele. Köszönöm. Kitűnő hozzászólásokat hallottunk ma a képviselőktől nagyon jó a párbeszéd. Az egyik hozzászóló arra utalt, hogy egy gyorsan reagáló, vagy gyors reagálást igénylő időben élünk. Ez valóban így van, a döntéseket nagyon gyorsan hozzák meg európai szinten. És ezen döntéseket meg is kell valósítani, mégpedig azonnali hatállyal, Éppen ezért logikus, hogy a konzultációs időszakban nem mindig vonják be a nemzeti parlamenteket, utána pedig a nemzeti parlamentek képviselőknek el kell mondani, el kéne magyarázni az e- európai polgároknak, hogy mi van ezen, polgár, ezen döntések háttere, hátterében. Azt hiszem, hogy például erről is lehet beszélni az Európai Nemzeti Parlamenti Elnökök konferenciáján. Jó lenne, hogyha erről beszélnénk, illetve arról, hogy a 13-as cikk valójában miről is szól, hogyan lehetne a nemzeti parlamentek szerepére a 13-as cikkel kapcsolatban növelni. Jó lenne, hogyha világos viszonyokat teremtenénk ezen a területen. Csak ennyit köszönöm. Okay, right. Uh... Köszönöm, hogy az elnök lezárásként Diego Feio a néppártól, és aztán Lisa, Elisa Ferreira aki az európai szemeszterrel foglalkozó munkacsoport elnöke. Tessék, Diego! Köszönöm szépen, Sharon! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok az összes kollégának, a nemzeti parlamentek, vagy az Európai Parlament képviselőinek. Szeretném azt nekik elmondani, hogy én európai parlamenti képviselő vagyok. Ez az első parlamenti ciklusom, korábban, az Euró- korábban a portugál parlamentben voltam képviselő. Azt hiszem tehát, hogy mindkét oldal szempontjait értem. Elmondhatom ezt magamról. Beszéljünk először talán az európai szemeszter jelentőségéről. Ez egyfajta hídként, híd szerepet játszik a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között intézményes módon. a hatos csomag eredménye ez gyakorlatilag, akkor azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet politikai ellenőrzést biztosítani, hogyan lehet az Európa előtt rejlő, Európa előtt felmerülő lehetőségekre így válaszolni. Jean-Paul Gozész nevében beszélek, aki ennek a kérdésnek a jelentéstevője, és Elisa Ferreira pedig a, az árnyék jelentéstevő. Hídról beszéltünk Európa és a nemzeti parlamentek között. A hídnak a legfontosabb eleme a tájékoztatás. Erről beszéltünk. A politikai döntésekhez tartozik ez is, hogy a frakciók döntéseiről is, a frakciók döntéseiről beszélnek. beszélek. Az éves növekedésről szóló jelentés a következő témám. Amikor a bizottság megpróbál valamit kidolgozni, aminek hatása lesz majd a tagállamokra, és amit a tanácsban el kell fogadni, és aminek átfogó hatása van, akkor úgy kell ezt megtenni, hogy ennek növekedésserkentő hatása legyen, illetve, hogy megfelelően, működj, megfelelően működőképes legyen, el kell érni azt, hogy modernizáljuk a közigazgatást, illetve, hogy mindezzel kapcsolatban legyen egyfajta politikai felügyelet is. Hát ez lenne itt a lényeg a dolognak. Úgy lehetünk versenyképesebbek Európában, úgy tudunk növekedni gazdasági szempontból, hogyha megvannak az ehhez szükséges eszközeink. Tehát költségvetési fegyelemre van szükség, nagyon fontos az is, hogy a strukturális reformokban jobban bízzunk. Európa megváltozott az elmúlt pár évben, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor azt mondhatjuk el, hogy bizony nem mindig a megfelelő, nem mindig a megfelelő gazdasági modellt követtük. Eljött az ideje a politikai választásoknak. Portugál vagyok, pontosan tudom, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság politikai szempontból is. És azt is tudom, hogy sokak számára nagyon nehéz elfogadni azt, hogy ezek a döntések egyszer meg is valósulnak, meg is valósulnak majd. Tehát nagyon nehéz fázisban vagyunk de mindenképpen szükség van egy ilyen időszakra, és ezt, ezt is meg kell vizsgálni. Ugyanakkor a jövő felé is tekintenünk kell. Ne felejtjük el azt sem, hogy a tagállamok egyre kevésbé életképesek önmagukban, gazdaságaink egymásra épülnek, strukturális reformokra van szükségünk. Nagyon fontos arról is beszélni, ahogy Oli Ré mondta, hogy minden egyes tagállamnak más szükségletei vannak, és nagyon fontosnak tartom még azt is, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzusra törekedjünk. Ezért fontos az, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenti képviselők találkozzanak. Ahogy az ír kolléga elmondta, az is létfontosságú, hogy a lehető legközelebb kerüljünk választóinkhoz. Ezt úgy érhetjük el, hogyha olyan dolgokról, olyan témákról beszélünk, amely számukra relevánsak, amelyek megjelennek mindennapi életünkben. Életükben. Ezen kérdésekben, kérdések, kérdésekben kell egyetértést elérni. Köszönöm. Conclude, Elisa. Köszönöm, most pedig Elisa. Muito obrigada. Também vou falar em português. Köszönöm. Én is portugálról szólok hozzá. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez a vita nagyon-nagyon hasznos volt. Véleményem szerint négy alapelemet hozott felszínre. Az egyik az, hogy Európában nehéz időszakot élünk meg, de épp ezért nagyon fontos, hogy ne veszítsük el a vetett hitünket, annak érdekében, hogy túl legyünk ezen az időszakon. Ezt többen felvetették és a bevezetőkben is hallottuk ezt, ebbe bele kell gondolnunk. Európa most lemaradt globális szinten. A globalizáció tovább folyik, ami azt jelenti, hogy a közös politikák egyre fontosabbak. Most egy egységes valutának az alkalmazása nyilván, hogy nagy próba elé kerül. Mindjárt le kell, hogy vonjuk a következtetéseket, <clears throat> amelyek nyilvánvalóvá váltak akkor, amikor Európának fel kellett venni a harcot a válsággal. A válságban megtanultuk azt, hogy mennyire nagy súlyúak lehetnek a belső egyenetlenségek Európában, és hogy mennyire fontos az, hogy a döntéshozatali folyamatokat, folyamatokat ismerjük uniós szinten. Illetve, hogy az egységes valután kívül még jobban meg kell teremtenünk a megalapozott intézményi kereteket. Én úgy gondolom, hogy az Európai Tanácsnak a szerepe nagyban nőtt. A miniszterek között az ECOFIN csúcsnak egyre nagyobb szerepe van, és az Európai Parlament szerepe is egyre nőtt. De többen mondták azt, hogy a válság felvetette annak a szükségességét, hogy gyorsan kell reagálnunk ensz európai politikákat pedig sokkal inkább agresszívebb és intruzívabbá tette a nemzetállamok rovására, mint korábban. Tehát ennek eredményeképpen bizonyos tagállamokban egy szubszuverenitás jött létre, ezt már említették korábban, hogy uh, hogyan tudjuk kibékíteni az európai érdekeket, az egyes tagállamok érdekeivel, ezt kell még megoldanunk. Én azt mondanám, hogy az Európai Köztársaság elképzelése, a Republic of Europe egy nagyon jó felvetés, és így talán azzá tehetnénk az EU-t, amire valóban szükségünk van. Wolf professzor is felvetette, és releváns nagyon, hogy az eurózónában egy százalékos GDP-vel hogyan folytathatjuk a munkánkat. A bevételek és kiadások, illetve a nem eurózóna és az eurózóna egyen rendőrsége, illetve a makroökonomiai egyenlőtlenségek, ezek mindig felmerülnek, és úgy gondolom, hogy ez az elemzés és végkövetkeztetése része kell, hogy legyen a munkánknak, mikor Európa érdekeiről beszélünk. Ha a veszteséget és a nyerességet ki tudjuk egyensúlyozni, és meg tudjuk szabni, mi a közös érdekünk, akkor kikerülhetünk abból a játékból, ahol egy valaki nyer, és a többiek vesztenek. Végül azért vagyunk itt ma, az európai növekedési előrejelzést megvitassuk, és hagyd mondjam el, hogy a kollégáim, akikkel együtt dolgozunk most, mindenki úgy gondolja, hogy belső dialógusra van szükségünk, és remélem, hogy a néppárti frakció ebben aktívan részt fog venni. Nem oldhatjuk meg ezt a hatalmas problémát úgy, hogy nem tartjuk a kapcsolatot a külvilággal. A 2013-as növekedési előrejelzés, ha megszületik, akkor a demokratikus legitimitást rögtön védhetjük. Kompromisszumokat kell kötnünk, és a parlament nagy erőinek ezzel tisztában kell lenniük. Én azt kell, hogy mondjam, hogy néhány dolgot tisztává kell tennünk, hogy mi az, amit uniós, és mi az, amit nemzeti szinten kell eldöntenünk. De alapvető fontosságú, hogy a közösségi módszer az megerősített legyen. Mert most már látjuk, hogy a rendszernek vannak gyengeségei. Vissza kell térnünk a közösségi módszerhez, és erősítenünk kell a kapcsolatokat az EP és a nemzeti parlamentek között, csak úgy, ahogy Oli Reine is mondta. A nemzeti képviselőknek el kell, hogy mondjuk, hogy el kell, hogy ide jöjjenek, és meghallgatjuk őket. az új európai hatalmi struktúrákhoz kell igazodnunk, és szem előtt kell tartanunk az egységünket és a közös érdekeinket. Tehát még egyszer hangsúlyozni szeretném, amit Bowles asszony is mondott. Keresztúthoz érkeztünk, és rajtunk áll, hogy az akadályokat legyőzve erőt merítsünk, és Európát megint beindítsuk, és ne csak elfogadjuk a javaslatokat, mert hogyha kiegyensúlyozottabb módon cselekszünk, akkor tanulhatunk egymás hibáiból, és ez a legfontosabb, és utána vitázhatunk, és dolgozhatunk közösen az állampolgárokkal karöltve. Ez része a nagyon fontos folyamatnak. Köszönöm mindenkinek, én nagyon sokat tanultam. Thank you very much. Um, and we... Köszönöm. És csodák csodája, időbe be is fejeztük. Most két-hármas két-három perces szünetet indítványozok, helyet cserélhetnek akkor az előadók, aztán újra kezdhetjük a második panellel. Vannak olyanok, akik azt jelezték, hogy mind a két panelben szeretnének hozzászólni, ezek, megvannak ezek a jelzések. Ha még valaki szeretne szóhoz jutni a második részben, akkor kérem, hogy jutassák el ide a kártyájukat, lapjaikat. Néhány perc múlva folytatjuk. Okay, if we take our seats ready for the... Rendben. Akkor megkezdenénk a második szakaszt. Kérem, foglaljanak helyet. Okay, well, uh, I can... Rendben. Akkor kicsit szórakoztatom önöket, amíg visszajönnek a terembe az emberek. A második résznek az a címe, hogy a szemeszternek a célja a megszorítás vagy a növekedés. Remélem, hogy megkaptak azokat a dokumentumokat, amiket készítettünk A kritikusok azt állítják, hogy új gazdasági növekedéssel kellene szolgálni, és ugyanakkor fenntartható államháztartással, és a megszorítás és a növekedés harca új fénybe kell, hogy kerüljön a fiskális szorzók fényében. Ezen kívül a tőke áttételnek most fizetjük meg az árát, és radikális gondolkodásváltásra van szükség a tagállamokban. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Hans Werner Zint, aki a Gazdasági Kutatóintézet elnöke, Xavier Timbót, aki a francia agytröszt az OFCE elnöke, és a felvetett témákról fognak beszélni. Remélem, hogy ez konstruktív vitához vezet. Az volt a célunk, hogy provokáljuk Önöket a bevezetőkkel, nem a legkisebb közös nevezőt kerestük, de reméljük így előre haladunk. Megadom a szót először Hans Werner Zinnnek 10 percre. Tessék, itt, itt látja. Köszönöm, Bószasszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak. Én a következőket tudom mondani. Megszorítás vagy növekedés? Rossz a kérdés. A növekedés csak megszorítás eredménye lehet. a kézi politikák alapján csak növekedést követelni, ez nem valósolható meg. A kapacitásainkat bővítenünk kell, és ehhez versenyképesnek kell maradnunk. Az euró, amikor 95-ben bejelentették, a kamatlábak konvergenciájával azt az üzenetet küldte az európai befektetőknek, hogy biztonságban vannak, és hogy hatalmas hiteleket vehetnek fel nagyon kicsi kockázattal, és északról délre átutalhatják ezeket a pénzeket. Ez megteremtette ugyan a bevételi szintek harmonizációját, de Görögországban hatalmas robbanás következett be a közférában, hatalmas bérekkel, Spanyolországban az ingatlan buborék felfújódott és utána a gazdaság inflálódott az olcsó hitel miatt. Nagyon sok inflációt hozott magával. Remélem, megvan önöknek ez a dokumentum, ahol a statisztikákat feltüntettem. Az első adatokban láthatják, hogy a 95-ös madridi csúcstól, amikor Lehman amikor, a, amikor a, az eurót bejelentették, hogy mekkora növekedés következett be Görögországban és más országokban, de Németországban például csak 9%-os. Ez azt jelenti, hogy azok az országok, amelyek ma válságban vannak, felértékelték reál értékben az eurót, más országok pedig leértékelték az eurót. Ez a két fajta folyamat, helytelen árakat eredményezett, bizonyos országok túl drágák lettek, és az átváltási árfolyamokat újra kellett volna hangolni kompenzációként. De mivel közös volt a valuta, ezt nem lehetett megtenni. A hat válságországot, ha veszik alapul, 95 ettől újraértékelték a 95-ös, 96-os nyílt árfolyami szakasz után 13%-kal újra értékelték, felértékelték a valutát. Németországban devaluálták a valutát 22%-kal. Ezek hatalmas százalékok. És egyértelművé teszik, hogy most vannak országok, ahol maradtak a hatalmas magas árak, és nem birkóznak meg velük. 2007-ig ez nem volt probléma, de akkor az amerikai válság átterjedt Európára, és a magántőke már nem akarta finanszírozni a hiányt aztán az LKB újra finanszírozta a hiteleket, ez segített egy ideig, aztán a másodlagos pénzügy piacokon az északi bankok felvásároltak a déli kormányok kötvényeit. Tehát ami történt, hogy a magántőke helyébe állami tőke került de természetesen hosszú távon ez nem megoldás. A megdrágolt országoknak olcsóbbá kellett válniuk. Vissza kellett forgatni az órát. Ez nem egyszerű. Egy régi órán előre forgathatják a mutatókat, de hátra nem, mert akkor eltörnek. Tehát a defláció alkalmazás az kerékbe törhet egy társadalmat. A német példa, ezzel foglalkoztam több írásomban is. A Weimári köztársaság idején Németország drágább lett a kereskedő partnerek számára, azért, mert fixálták az arany árfolyamát. Tehát Németországnak voltak a Brünni vészhelyzeti rendeletei, amivel lenyomták a német béreket. In four years and the prices by 23 több mint 20 a lenyomták a béreket és az árakat, és ez Németországot a polgárháború fel is sodort az országot. Ennél csak 32 volt rossz. Keynes levonta a következtetést, és azt mondja az elméletében, hogy nem lehetséges újra kalibrálni a bérek és az árak megnyírpállásával. És Friedman, aki, aki az ellenlábasa volt, ebben egyetértett. Tehát az újrakalibrálást nem lehet elvégezni megszorítások nélkül, ebben egyetértettek. De hogyha egy országot versenyképességé akarunk tenni, akkor nincs megoldás. változni kell az áraknak. Goldman Sachs kiadott egy tanulmányt, tavaly is kiadtak egyet, és most múlt héten, az előrejelzésük szerint, hogy meg mekkora bércsökkentésre és árcsökkentésre lenne szükség ehhez az Európai Unióban, ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak az országok. Spanyolországban ez 30 százalék, Franciaországban 20 százalék, Görögországban, Portugáliában 30 százalék, Törökországban, ahol flexibilis az átváltási árfolyam, ha összehasonlítjuk ezt a helyzetet Görögországgal, akkor azt látjuk, hogy Görögország, Törökország összehasonlítva 64%-kal drágább. Nos, vizsgálják meg a tizedik oldalon levő táblázatot. Ez az Eurostatnak az átváltási árfolyamokról való grafikonja azt láthatják, hogy nagyon kevés dolog változott. A válság alatt az árak tulajdonképpen párhuzamosak maradtak. Tehát a leértékelés nem történt meg, ottól kellett volna. A jobb oldalon láthatják a Goldman Sachs becslést, devaluációról, illetve arról, hogy Németországban újra kellene értékelni 20%-kal, Franciaországban például 20%-kal kellene deflálni. Ez egy hatalmas kiigazítási szükséglet. Én mutattam az elején, hogy Németország <clears throat> már egyszer ezt megtette, de ez nem volt egy vicces dolog, nőtt a munkanélküliség, a kormánynak kellett a Schröder reformokat finanszíroznia. Több millió német elvesztette a TB-jét azért, hogy az ország versenyképes maradhasson. Ugyanezt, amit tíz évvel ezelőtt tapasztalt Németország, az a folyamat, amire szükség van azokon az országokban, amelyek most túl drágává váltak. Nos, vitatkozhatunk róla, hogy az eurózónában ezt meg lehet tenni. Szerintem nem. Túl messze vagyunk az egyensúlytól, legalábbis néhány tagországban. Hogy egy ilyen hosszú stagnálási időszakot kibírjunk. De nem erről szeretnék beszélni. Meg kell próbálnunk az árcsökkentések nélkül boldogulni. Tehát, hogy a Spanyolországban az árak konstansak maradnak, akkor itt egy kicsit számolgatók a megfelelő rekalibráláshoz, 3,6%-kal kell deflálniuk, Németországban 5,6%-kal inflálni, és akkor 10 év után találkozna Németország és Spanyolország, és akkor ez még nem is szigorú megszorítás. Nem, nem túl szigorú, de hát azért nem is mulatságos. Az eurozóna tulajdonképpen csapdába szorult. gazdaság értelemben ebből nincs könnyű kimenekülés. Ezek a prédikációk Európában. Teljesen mindegy, ezen a problémán nem változtatnak, nem lehet kívánságokkal változtatni ezen. Vagy az eurózóna újra kalibrál, 15 év alatt, vagy így valahogy, vagy az euró belehal ebbe. Nincs más alternatíva. Minél hamarabb rájönnek erre, annál jobb. A Keynesi kereslet alapú piacpolitika, az megoldás lenne, csak hogy ez olyan lenne, mint egy fájdalomcsillapító, ez egyszerűen csak elhalasztaná az újra kalibrálást utolsó szavam, tehát az éjszakot deflálnunk kell, az éjszakot inflálnunk kell, Például a bérek felnyomásával? Nem, ez nem megoldás. Hogyha mesterségesen növelik a béreket, akkor stagflációt érnek el. A keresletnek kell nőni a munkaerőpiacon és az árupiacon ahhoz, hogy felmenjenek a bérek. Ha csak úgy felnyomjuk a béreket, akkor a munkanélküliség nő. Stagnál a gazdaság, csökken az import, és még inkább romlik a déleurópai országok helyzete. Tehát mire van szó? A, mire van szükség? A piaci erőkre nem akarnak már az északi államok befektetni többet délorsz- déli országokba. Ez a bankszektorban már megtörtént. A tőke már nem akar délre vándorolni. De tudnunk kell azt, hogyha ennek ellenében munkálkodunk, nem érjük el az újrakalibrálást akkor az éjszak inflálódni fog. Pedig mert többletet mutatnak a folyószámlájukon, a folyószámla többlet és hiány és a tőke mozgása közé egyenlőségjelet lehet tenni. Tehát logikus kell, hogy legyen, hogy ez északi jövedelmeket délre kell támogatásra jutatnunk, és a folyószámla egyenlőtlenségeket csökkentenünk kell. Köszönöm. Thank you very much. Um, and... Köszönöm szépen. Most Xavier következik, és egy újabb előadás. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívást is. Engedjék meg, hogy franciául szóljak, ez eh, nekem is könnyebb, és az angol anyanyelvűeknek is kellemesebb lesz. Van itt néhány ö, eh, diám, amit szívesen bemutatnék. Le, le premier point sur lequel le... Az első ö, eh, dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy bár nem mindenki, de sokan azt mondják, Zinur például nem, hogy javul a helyzet. Tény, hogy az első jelei ennek láthatóak, mert most már nem beszélnek az euró felbomlásáról, ez tény, és az Európai Bank elkezdte a stabilizációs tevékenységét, a sajtóban is olvashatták, hogy nemrégiben az EKB anticipálta és vissza előre megtérítette ezeket az összegeket. Tehát a bank most ezáltal bizalmat keltő lépést tett. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Spanyolország és Olaszország már is jobban hozzáfér a pénzügyi piacok szolgáltatásaihoz, tehát nem kell közvetlen attól tartani, hogy államcsődbe jutnak. Ezek a pozitív elemek együttvéve egy kicsit már láttatják a fényt az öglagút végén, de persze további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy túl vagyunk a nehezén. A alagút végén a fény olyan metafora, azért olyan, hogy a fény az lehet, hogy egy másik vonat fénye, tehát még nagy balesetek is történhetnek, de ettől eltekintve talán mégis van okunk a reménykedésre. Sok mind sok oka lehet a fénynek az adagút végén. Egy év múlva már biztos többet fogunk tudni, ez már az ötödik év lesz azonban, a válság ötödik éve, és az eurozóna ez idő alatt negatív növekedés produkált. Egyes országok mondjuk gyenge növekedést 2008 óta. A munkanélküliség pedig rekordértékeket ért el. Egyes országokban hihetetlen méreteket öltött, Spanyolországokban 26% az egész országra vetített munkanélküliségi arány, ami hát szörnyű. Vagyis az aktív lakosság negyede nem dolgozik. És ez még az USA 30-as évekbeli válságánál is komolyabb érték, és ez arra utal, hogy, hogy nem egyszerűen recesszió, hanem depresszió jellemzi a gazdaságot. Másfelől a válságnak hosszú távú hatásai is vannak. Kimaradtak beruházások, elmaradtak beruházások, infrastruktúrális fejlesztések. Egyes országokban az oktatásból annyit vontak el, hogy ellehetetlenítették. És ez a következő generációk életét fogja befolyásolni, nem beszélve arról, hogy a környezeti ö, hatásai ennek az válságnak is megfoghatóak, nem költöttünk erre az ágazatra eleget. Tehát a jelenlegi helyzetben ezt mind konstatálni kell. Úgy továbbá, ö, mit jelent az, hogy van már fény az alagút végén? végén? Ö, egyelőre még negatív a növekedés. Ö, februárban a bizottság kiadja majd az új előrejelzéseit. Valószínűleg oda fogják írni, hogy hogy az EMF és a CDU megalapítása szerint is idén is még negatív marad a növekedés. Rátérnék a második mondandómra. Miért van az, hogy a bankok helyzete Spanyolországban, Olaszországban, ha javult is, de még mindig nem stabil. Miért van az, hogy nem tudunk fölébe kerekedni a válságnak. Egyszerű az ok, az európai országok 2010 óta és idén is nagyon kemény megszorító intézkedéseket foganatosítottak. E, egyes pessimisták azt mondják, hogy e, vannak megszorítások, de ezeket e, sok területen nem hajtották végre, mások azt mondják, hogy így is túlzóak. Amikor nézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a strukturális deficit csökkentése, csökkenése, hogy az eurozóna országai nagyon kemény megszorításokat hajtottak végre, és ők valóban végrehajtották ezeket, nem csak bejelentették őket, sőt, szinte túlteljesítették saját bejelentéseiket. 2013-ban az eurozóna országai újra további megszorításokat terveznek, 1,4%-a a GDP magasságában. Talán emlékeznek arra, hogy mit mondott professzor Zinn. Azt mondja, hogy a növekedésre szükséges a megszorítás. Azért felhívnám a figyelméket arra, hogy lehet, hogy szükséges a megszorítás a növekedéshez, de arra is van empirikus bizonyíték, hogy a túlzó megszorítások, ugye 2013-as friss tanulmányt is olvashatunk, vagy a novemberi parlamenti tanulmány is kimutatja ezt, vagy olvassák el a valuta alap ide vonatkozó anyagait, hogy a multiplikátorok révén ez vissza is üthet. Olyan fázisába éltünk el a recessziónak és a munkanélküliségnek, hogy a gazdasági szereplők nem képesek többet költeni, nem tudják magukat a pénzügyi piacokról finanszírozni, piacokról finanszírozni, és így a csőd közvetlen fenyegetése érvényes rájuk. A pénzügyi piacok, ha nem adnak pénzt hitelbe, akkor bedőlnek a cégek. Robert Baró is kimutatta ezt, hogy ilyenkor nem működik tovább a gazdaság. Tehát Keynes is leírta azt a helyzetet, hogy recessziós spirál indulhat meg. Mert ha senki nem fogyaszt, akkor mások jövedelmét veszi el az, aki nem fogyaszt, bedőlnek a cégek, nem lesz kidálat, és lefele spirál indul el. Ez recesszió idején különösen veszélyes. De itt is vannak még csapdák, mert minél ö, jobban bele ö, sodródunk a recesszióba, annál erősebb lesz ezen multiplikátor hatások ö, ereje. Nézzük Spanyolország. 2009-ben 9,3% volt az állami kiadás a GDP arányában. Spanyolország megszorításokat alkalmazkodott költségvetés korlátozást. Ennek eredményeképpen, itt a táblázat egyébként erről, nagyon gyorsan, még 2010-ben visszafogták a kiadásokat, féltek attól, hogy kiszáradnak a pénzügyi hitelpiacok számukra. 2012-ben friss adat e héten a spanyol kormány közzéteszi a 2012-es hiány jelentését, és ez 8%-ára rúg a GDP-nek. Vagyis 2009 óta a 1,3%-kal sikerült csökkenteni csak a, az eladósodást. Ugyanakkor a munkanélküliség ennél jóval gyorsabban nőtt. Tehát az államköltségvetési hiányát alig sikerült csökkenteni, a munkanélküliség pedig az egekbe szökött. Ezek a tények, ez a multiplikátor hatás jellege, ez tehát a recesszió csapdája, amelyel Spanyolországnak szembe kell nézni. Minél jobban belesodódik a recesszióba Spanyolország, annál kevesebb lesz az ország iránti bizalom, minél kisebb a bizalom, annál nehezebb a helyzet, annál keves, kevésbé tud ebből kilábalni. És annál nagyobb lesz az államadóság is. Tehát ez egy lefeles spirál, amelyből valahogy másképpen kell kikerülni, mint ahogy eddig próbáltak. Mi lenne a megoldás? Mi lenne az a logika, amit érdemes lenne követni? Ö, sok ajánlás van, mi is csatlakozunk egyhez. Ahhoz, hogy ebből az ördögi körből kikerüljünk, és ezt mindenki beláthatja, a, a multiplikátor hatás alól kéne kiszabadulni. Úgy kéne a gazdaságot felélénkíteni, hogy közben a munkanélküliség csökkenjen, és kirajzolódjon egy olyan fejlődési ív, amelyben elkezdenek hívni a hitelezők. Ö, amint beindulna ez a pozitív spirál, már hozzáférnének a pénzügyi piacokhoz, ö, az állam is, és annál kevesebb megszorítást kéne alkalmaznia, tehát beindul egy pozitív spirál. Tehát a költségvetési megszorításoknak van egy határa, és csökkenteni kell őket, de nem ilyen drasztikusan, hanem középtávon. Egyszerűnek tűnik ez a modell, könnyű ezt mondani, tudom én, de ebből is adódik egy probléma, amint bejelentik, hogy csökkentik az államadóságot, egyből elhalasztottak egy pillanatot, amikor a költségvetési fegyelem és felelősségvállalásról tanúságot tehetettek volna, és ez is kockázat. Tehát az államok ezért középtávon szokták a háztartásaikat rendbe tenni. Talán brutálisan fogalmazok, de azt hiszem a világos fogalmazás itt szükséges. A szuverenitás leadása, egy részének leadása a, a legitim intézmények felé jó lehet. De mit jelent az, hogy legitim? Nem a központi bankra gondolok itt, hanem a reprezentatív demokratikus intézményekre, mint például az önökére, aki képesek megítélni a helyzetet, hosszú távon gondolkodni. Ha sikerül a szuverenitás leadás révén hosszú távon e, elkerülni a további megszorításokat, akkor újra növekedési pályára állítható az egyes gazdaság is és az európai gazdaság is, akkor újra lehet finanszírozni ezt a 8%-os GDP arányában mért államadóságot a piacokról. De ehhez úgy kell eljárni, hogy közben ne ássuk alá a társadalmi igazságosságot túlzóan, és ne törjön meg a gazdaság működése. Thank you very much. Köszönöm szépen. Van itt néhány hozzászólási igényem. Olyan sorrendben fogom ezeket felolvasni, ahogy ezek ideérkeztek. Az első hozzászóló a Bundestagtól, Linden úr a gazdasági szakbizottságtól. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát, és az ösztönző hozzászólásokat a válság eredetét illetően, bár bizonyos pontokon ellent mondanak egymásnak. Én talán azzal kezdeném, hogy szerintem nem vagy, vagy a pénzügyi konszolidáció és fegyelem, és másrésztről az a gazdaságpolitika, amely ügyel a pénzügyi perspektívák nyitva tartására. Szerintem nem egy vagy-vagy döntés előtt vagyunk, hanem lehet a kettőt kombinálni. Természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan csökkentheti egy ország az adósságait. Ez igazából mindig a bizalomtól függ. Képes egy ország annyi bevételt előteremteni, mint amennyi kiadása van? És mik a hosszú távú perspektívák? Ettől függ a versenyképesség. Szinga úr, nem mondanék ellent. Természetesen a bér és az árak nagyon fontosak, de nagyon fontosak a gazdasági struktúrák is. Én úgy gondolom, még sokat kell tennünk a képzés területén, a kutatás területén. Én azt gondolom, hogy a fiskális paktumot illetően már a vitában megtettük az első lépéseket, de meg vagyok rá győződve, hogy még sokkal többet kell tennünk uniós szinten, hogy perspektívát nyújtsunk azoknak az országoknak, amelyek válsággal küzdenek. Zinn úr, ön mondta, említette a 2010-es német megszorítási programot. Én csak részben értek egyet azzal, hogy ezt követni lehetne, hiszen Németország nagyon erős ipari háttérrel rendelkezik, innovatív termékekkel. Ha arról van szó, akkor még nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy más országok ezt megtehessék, és megerősített európai együttműködésében nagyon segített. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy görög képviselő következik, következik Antanis Beszász, a pénzügyi bizottság elnöke. Elnök asszony, azért szeretnék hozzászólni, mert szót kértem, de ugyanakkor valamit szeretnénk még megegyezni. Hallottam Kolinyó úrtól, hogy a Karamanlis kormánynak a döntése 2007 89 ben Görögországban problémákat okozott Európában. Hát hagyd mondjam már el, hogy bár nagyon sokan szerették sárral dobálni Görögországot, ez a fajta helyzet nagyon összetett volt, és nem felel meg az értékelés a valóságnak. Azért, mert akkor az európai intézmények elfogadták az akkori görög kormány döntéseit. Tehát akkor hol a probléma? A probléma az ott van, hogy a gazdaság és monetáris unióban vannak gyenge pontok. És a válság nem Görögországból jött, nem Spanyolországból, nem Portugáliába, egyszerűen a rendszer hibák most felszínre kerültek, és jobb összehangolással, Európai Unió szinten, olyan koordinációval, amely nem létezett a görögválság első részében most megoldhatjuk a problémát. Figyelembe kell venni, hogy függ egymástól az egyes tagállamok gazdasága. Az európai szemeszter megmutatta, hogy javíthatunk még a helyzeten, a demokratikus legitimitáson, ezt már többször hallottuk, és hogy jobban összehangoljuk a gazdasági politikákat, a, javítsuk az eszmecserét, a koordinációt, és például, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek felé tehessen javaslatokat, és így a demokratikus legitimitást erősíthesse. Hagy tegyek már egy megjegyzés. A 2013-as mechanizmus az azt mutatja, hogy a versenyképességet illetően nagyon nagy a különbség a pluszos és mínuszos országok között. Igen, úgy tűnik, hogy csökken az elmúlt néhány hónapban a hiány ezekben az országokban, és javul bizonyos tagállamokban a versenyképesség. De vannak olyan tagállamok, ahol még nagyon nagy reformokat kell végrehajtani, például a bankunió területén, illetve a betétek garanciáját illetően. De úgy tűnik, hogy még mindig az ördögi körből nem tudunk kitörni, sokkal nagyobb volt a válság, mint azt eredetileg gondoltuk, és hogy sokkal nagyobbak voltak a szorzók, mint gondoltuk. Ezt az IMF is ismeri, és már a hatodik évet éli meg válságban Görögország jövőre. A második dolog, amit szeretnék elmondani, hogy a versenyképességben való eltéréseket illetőleg a pluszos és a negatívos országok között nagyon nagy, és nagyon nagy társadalmi feszültségeket kelt. Ezt a problémát meg kell oldanunk, mert ez a válság egyik fő oka, ez pedig minden tagállamnak a felelőssége. Le kell zárnunk a versenyképességi szakadékokat. De ezt nem lehet csak így egyszerre külső segítséggel megoldani, mert ez ahhoz vezet, hogy a társadalom felháborodik. Mit tehetek otthon, hogyha van egy olyan nép, amely már kimerült? más célokat is meg kell valósítani, például a munkahelyteremtést. Szín úr, önvetette fel a kérdést. Hogy mondjam el, a görög nép nagyon nagy áldozatokat tesz, hogy föntartsa az eurót, és benn maradunk az euró övezetben. Az, hogy Görögország, ha kudarcot val, akkor az az Európai Uniós víziónak a kudarca lesz. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elég jól állunk idővel, hogyha mindenki betartaná a három percet, akkor az még jobb lenne a jövő szempontjából is. Most egy most említően Tüjnen következik az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen, az öldek nevében kívánok hozzászólni. Árnyék jelentés tevője vagyok az európai szemeszter kérdésének az Ekon szakbizottságban. Lenne néhány kérdésem az előadókhoz. Alapvetően színű úrnak szeretném feltenni a kérdéseket, de végül is bárki más is válaszolhat. Hát eléggé szomorú lettem, elkeseredtem önöket hallgatván. Nem nagyon látni a kiutat az eurózóna problémáiból, a megszorítások miatt. Azt hallottuk az imént, hogy az északi országokban kell a keresletet megnövelni, és aztán a piaci a, a piaci körülményeknek megfelelni. Én Dán vagyok, elég jó a helyzetünk, kívül vagyunk az eurozónán. Jelenleg a hitelfelvételi kölcsön negatív, de nem igazán van magánbefektetés nincs bizalom abban, hogy a növekedést meg tudjuk teremteni, legalábbis a piaci erők nem így reagálnak. Hogyan lehetne a bizalmat megnövelni? Talán úgy, hogy az állami befektetéseket növeljük azokban az országban, ahol erre lehetőség van, Hollandiában, Lengyelországban, Finnországban, Dániában, Svédországban. Talán így lehetne a keresletet megnövelni vagy akár a foglalkoztatottak arányát is megnövelni, vagy a fizetéseket megnövelni, ez mindenképpen jó lenne a déli részeknek is. Második kérdés, hogyan lehet a fizetéseket, mint olyat kivenni a számításból? Önöknek ez nem is szempont az biztos nem lenne jó, hogyha az északi területeken a fizetések megnőnének. Kérem, erről is beszéljenek. Harmadik kérdésem. Az egyenlőtlenségek sokkal nagyobbak voltak korábban, kérdésem, hogy hogyan lehetett volna stabilabbá tenni az elmúlt időkben az eurót, az volt a gond, hogy mindenhol túl, nagyobb volt, túl nagy volt a növekedési ráta? Csak a válság nyomán fedeztük fel, hogy, hogy milyen nagy egyenlőtlenségekről volt szó? Az euróval kapcsolatban utolsó kérdésem. Más monetárius uniókon belül nyilván nagyon nagyok a különbségek, de ott vannak más mechanizmusok is, például nagyobb a tőkepuffer, elosztási, újraelosztási rendszer, vagy közös adóságkezelés. Nem lehet, hogy ez a megoldás az eurózónában, az eurózóna számára is? Köszönöm. Erre köszönöm szépen. Most egy portugál képviselők pa, következik Paulo Montepint az Európai Ügyek Bizok, Bizottságának elnöke. Köszönöm, portugálok, lul fogok hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Jelenleg Portugália kiigazító, kiigazító intézkedések közepén jár, a másodlagos piacon a kamatlábak csökkennek, és öt év, az elmúlt öt évben először van igazi okunk arra, hogy reménykedjük. Hát meglátjuk, hogy ezen strukturális reformok hozzásegítenek minket ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Nyilván ez időbe telik, hogyha egy, egy vállalat Lisszabonban átlagos munkaerővel, átlagos mérettel többet, so, sokkal nagyobb kamatlábat fizet a felvett kölcsönét, mint mondjuk Németországban. Pusztán azért, mert Lisszabonban van. A recessziós vagy recesszív spirál gondot jelent Portugáliában, hiszen a növekedés nem fejlődik, tehát nem történik meg a növekedés. A portugál kormány szeretné azt elérni, hogy versenyképesebbek legyünk, de attól is fél, hogy egyfajta belső devaluáció következik be. Nem szeretném számadatokkal adatni ők, önöket, de a 2007-es év végének adatai egészen 2012 második feléig rosszabbodtak. Csak a megszorító intézkedések foganatosítása után kezdtek el javulni a számodatok. A fizetések csökkentek, két számjegyű csökkentésekről van szó az állami alkalmazottak és más fizetésből élő körében is. Szerintem nem okos dolog, hogyha Törökországval hasonlítjuk össze a fizetéseket. Törökország pont olyan távol van számos tekintetben Portugáliától, mint Portugália Olaszországtól. Mindenképpen koordinációra van szükség a gazdaság politikák között. Hogyha továbbra is folytatjuk a megszorítási intéz, megszorító intézkedéseket, akkor ezt csak úgy tehetjük, hogyha koordináljuk a tevékenységeket. Ha elolvassuk, hogy a bankunióról mit ír a hivatalos közvé, közlöny, akkor jó lenne, hogyha minden ilyen ugyanazt az oldalt nézzünk. Aztán ott van az önbeteljesítő jóslat ténye is. Olyan szakpolitikákra van szükség, amelyeket összehangolják, összehangolnak, ha ez nem így történik, akkor az Európa külső és belső részein is gondot okoz. Nézzük mondjuk meg Portugáliát és Berlint, azt hiszem a két helyszín összehasonlítása érthetővé teszi a helyzetet. Szerintem Európa igenis ki fog lábalni a válságból a sok negatív hír ellenére. Köszönöm szépen. Most akkor térjünk vissza az európai parlamenti képviselőkhöz. Gábor kolléga, köszönöm szépen Sharon a szót. Köszönöm a két előadónknak a különböző, de érdekes elemzéseket. Ebből is láthatjuk itt a gazdasági bizottságban, hogy milyen bonyolult a kérdés. Zin úr német, és ön komoly, bonyolult kérdéseket elemez. Előadása azonban szerintem három dologtól szenved. Ön beszél az aszimmetrikus sokról. A strukturális alapok kapcsán, de nem beszél a költségvetési transfer problémájáról, amelyet akkor meg kell szervezni a költségvetésből, az európai költségvetésből az eurozónán belül. Az a mechanizmus, amelyen leírt, Németország vonatkozhatva, és csak akkor vonatkozik, hogyha a versenyképesség kívül esik. Structurel en Allemagne, on se rend compte que a költségeken. Az export költsége nem csökkent, és Németország és Franciaország között nagy különbség van ilyen szempontból. Az önelemzése tehát erre nem tér ki, és van egy harmadik hiány is bennem, ellenvetés, amikor azt mondja, hogy a gazdaságot nem csak a kereslet szabályozza meg, akkor komolyan, ha visszaesik 10%-kal a belső kereslet, akkor ez hogy hat a gazdaságra? Mi annak a... Ön hogy értékeli a multiplikátorok hatását ezen számításon belül, és ha ezeket tudja érték számosítani, akkor hogyan értékeli a 2014-ig terjedő terveket Uh, a francia gazdaságra vonatkozóan. Most a lengyel szenátusból Marek Zilovkovszkinek adom meg a szót. Köszönöm, hogy majdnem tökéletesen kiejtette a nevemet. Angolul fogok szólni. Gratulálok az előadóinknak, mindkét előadás tartójának. Két kérdésem, egy megjegyzésem lesz. Első kérdésem az európai parlamenti képviselőkhöz irányul. Ugye ez a növekedés parlamentje akar lenni, ugyanakkor látjuk, hogy a megszorítások nélkül azért Görögországban nem működne a rendbetétel. Az Európai Parlament, azt hallottam tegnap, ben az egyik párt úgy gondolja, hogy megszorítás nélkül is működhet a görög válságkezelés, mások szerint csak azzal együtt működhet. Erről szeretném hallani az ön véleményét, az önök véleményét. A második kérdés, aktuális kérdés, mi a helyzet a pénzügyi tranzakció adóval? Hol tart az erről szóló tárgyalás? Ez komoly növekedés generáló hatással bírhatna, bár egyeseken ezt vitatják számolnak-e vele, itt számolnak-e már vele, mint a saját források között, vagy ez nemzeti forrásá válik majd? És ezzel kapcsolatban meg szeretném kérdezni, hogy levonható-e bármilyen tanulság a svéd esetből, mert ott ugye nem ö, ö, működött a dolog, és ő, őket ezen a lapon nem is emlegetik. Aztán az európai szemeszterkel kapcsolatban tudjuk, hogy a jelenlegi európai válság miatt minden sok országnak be kellett vezetni takarékossági intézkedéseket, és egyesek jobban megnyerték ehhez a közvéleményt, mint mások. Az európai szemeszternek van-e olyan aspektusa, például az országspecifikus ajánlások révén, amelyel ezt a nagyon nehéz feladatot lehetne segíteni. Lehetne az, hogy a nemzeti vita vitába bekerülne az ország specifikus ajánlások tartalma, és a más országokban felmért hatása ennek. Erről szerintem vitát lenne nyitni. Itt egy kolléga is elmondta, hogy jó lenne, hogyha az európai parlamenti képviselőket beengednék a nemzeti parlamentekbe, hogy nyílt, eh, akár éles vitákat folytassunk egymással, eh, amelynek eh, szerintem mindenképpen lenne hatása a közvéleményre, a helyi köz. Én tudom, hogy ez nehéz dolog elfogadtatni a megszíratások szükségességét, de van, ahol ez jobban sikerül, van, ahol nem, és ebben segíthetne-e az európai szemeszter valamelyik eljárása ön szerint, és közben egyben demokratikusabbá is téve a vitát. Hogy az európai szemeszter rituáléje csupán, vagy pedig egy érdemi eszköz, ettől függetlenül én örülök, hogy itt vagyok, csak nem lehetne még jobban hasznosítani ezt a lehetőséget, fórumot. És nyilván a puding próbálja az evést, tehát mi lenne, ha kipróbálnánk valami ilyesmit. Én nagyon örülnék annak, hogyha az ország specifikus ajánlások kapcsán, amelyeket elfogadtak a nemzeti parlamentek, beszéljünk arról, hogy ezeknek volt-e pozitív hatása, és lehet általában pozitív hat. Köszönöm. Elnézést, de nem mondtam, hogy a Nemzeti Gazdasági Bizottság elnöke Marek volt. Olyan, úgy örülök annak, hogy ki tudtam ejteni a nevét, hogy ezt el kellett mondanom. Portugál, Lia következik, Eduardo Cabito, a pénzügyi bizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, hogy napnál is világosabb az, hogy igazi gazdasági együttműködésre, koordinációra van szükség, nem pedig arra, amire az elmúlt két évben került sor, hogy mindenki egymásra mutogat, hogy ki a felelős a válságért. Az elmúlt három évben változás történt, és láthatjuk, hogy a gazdasági koordináció alapvető fontosságú, hogyha azt akarjuk, hogy Európa kilábaljon a válságból. Az euró, illetve az Európai Unió csak akkor lábalhat ki a válságba, hogyha összefogunk. A Vegymári tragédia érzékelteti azt, hogy a, ö, hogy milyen tragikus lehet az, hogy milyen szörnyű eredménye lehet annak, hogyha elszigetelődik egy közösség. sokszor csak tudományos alapon dolgozzuk ki a megoldásokat. Hogyha a megszorításokat szembe helyezzük a gazdasági növekedéssel, akkor az nem megfelelő logika. Szükség van-e fiskális fegyelemre? Igen. Szükség van olyan intézkedésekre, amelyek a versenyképességet növelik, illetve Európa teljességének vagy egészének a kapacitását növelik. Igen, ne felejtjük el, hogy 500 milliós piac vagyunk, semmi ok annak, hogy ne legyünk versenyképesek világszinten. Az euró zónának tagjaival kapcsolatban nagyon sok deficit eljárást indítottak, nem csak déli eljárások vannak. Ezek nem feltétlenül déli államok, és vannak olyan ö, tagállamok, amelyek saját maguknak szabtak meg deficit célkitűzéseket. Az elmúlt évek válsága recessziót alakott ki, még 2013-ban is recesszióról beszélhetünk. Úgy gondolom, hogy portugáli esete nagyon hasznos tanúságokkal is szolgálhat. Az elmúlt hónapokban kezdtek el csak szivárogni a jó hírek Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból. Alapvetően azért, mert a központi bankok kicsit máshogy viszonyulnak a dolgokhoz. Szigorúan megvalósították a megszorító intézkedéseket a recesszió után, a, demokra- a demokratikus Port- Portugáliában ilyen még nem következett be, robbanásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma, ezzel a helyzeten nagyon nehéz volt megküzdeni, vagy nehéz megküzdeni. Azt hiszem most, cél, most realisztikus célkitűzéseket, reális célkitűzéseket kell megszabni, amelyeket középtávon is végre tudunk hajtani. Portugália, Spanyolország, Görögország, Franciaország vagy Németország, vagy Anglia nélkül nincs Európa. Tehát középtő stratégiára van szükség, aminek mindenki a részese. Elnök, köszönöm szépen. Ani Podimáta következik. Thank you, Sharon. And... Köszönöm szépen, Sharon. Köszönöm a hozzászólóknak a kitűnő hozzászólásokat én szeretnék a, konf, a konvergenciára koncentrálni. Úgy gondolom, hogy a divergencia ellenére azért a konvergenciák is abban, ami el, amik elhangzottak nevezetesen. Mindketten a jelenlegi kiigazítási programokat értékelték. nem csak azokban az országokban, ahol van egy Memorandum of Understanding, hanem például Spanyolországban is. Tehát önök nem pozitívan értékelik ezeket a programokat. Ön, professzor úr, rámutatott, hogy megszorítás nélkül is létezik növekedés, és Németországot hozza fel példának, de ellenzi a fiskális konszolidáció ritmusát és kontextusát is. Tehát a kérdésem a következő. Azokban az országokban, ahol kiigazítási programot alkalmaznak, lehet még módosítani a kontextuson és a ritmuson? Vagy szokjunk hozzá, hogy ezekben az országokban lesz egy elveszett generáció. Mert a munkanélküliségi ráta, az agyelszívás, ezek egy elveszett generációt jelentenek. Ez a generáció. És az, hogy a különbségek nőnek az eurozónában. Tiszt Tibó úr Ön mondta a társadalmi, politikai egyenlőtlenségeket. És rámutatott, hogy az, az oktatási, infrastruktúrális beruházások elmaradása gondokat okoznak. Sok tagállamban nagyon komolyak a hatások az oktatásra, környezetvédelemre és így tovább. Tehát mindent összevéve ez majd visszahat közép és hosszú távon az eurozóna versenyképességére. Erről szeretnék választ. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Végül a spanyol kongresszusból Gabriel Eloriaga, remélem jól láttam a nevét, és ő a kincstárnak a képviselője. Nagyon jól lejtette a nevemet. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden, hogy tisztázzak néhány tényt és adatot. Először is. A 2012-es spanyolországi fiskális változtatások a végső adatok most megérkeztek, és az előrejelzésnek majdnem teljesen megfelelnek. Még nem kaptuk meg a költségekre az adatokat, de azt gondoljuk, hogy ha lesz eltérés, akkor az uh, maximum 0,1%-os lesz. Vagyis úgy gondoljuk, hogy az elkötelezettségeinknek sikerül eleget tenni ami a strukturális változtatásokat illeti Spanyolországban. A GDP-t illetően biztos, hogy javulásnak leszünk tanulni. 1,3%-os lesz, pedig a kormány 1,5%-os GDP <clears throat> visszaesést javasolt. Tehát ez sokkal jobb, mint amit vártunk. A reformpolitikák nem járultak hozzá a recesszióhoz. Az elmúlt időszakban majdnem minden országban recesszió volt, de az utolsó trimester eredmény Európában, Spanyolországban pozitív volt. Máshogy azt hiszem nem nagyon lehetne jellemezni a helyzetet, mint hogy jobb a helyzet, mint a korábbiakban és azt is el kell mondanom, hogy a spanyol exportok is nagyon jól alakulnak. Spanyolország imáron netto exportőr, a, természetesen a sorban, azért Franciaország és, és Németország után következünk, de bemutattuk azt, vagy megmutattuk azt, hogy igenis vannak, vannak vállalataink, tudunk exportálni. Egyébként pedig el kell azt mondanom, hogy nagyon nagy a munkaerő költség Spanyolországban. Mindenek ellenére az export egyenleg segíti Spanyolországot a válságból való kilábalásban. Mit szeretnék mindennel mondani? A belső kiigazítás lehetséges. Tehát amikor megvan az akarat, hogy igazi strukturális reformokat szigorúan alkalmazzunk, amikor megfelelő rugalmasság van a munkaerőpiacon, amikor a gazdaság legproduktívabb ágazataiban megvan a rugalmasság, és megvan az emberi erőforrás, a vállalati erőforrás, akkor lehet gyorsan reagálni. A spanyol gazdaság drámája természetesen a magas munkanélküliségi ráta. Elkerülhetetlen a munkanélkülőség, a nem megfelelően termelékeny ágazatokból így lehet csak átcsoportosítani a forrásokat termelékenyebb, gazdaságilag termelékenyebb ágazatokba. Itt az előzőeknél nyilván a, az építőiparra gondolok. Ezt az áldozatot meg kell hozni. Azt hiszem, hogy a lehető legrosszabb, amit tehetünk, az az, hogyha nincs megfelelő rugalmasság. Szín professzor urat hallgatván az volt a benyomásom, hogy az euró létezésével kapcsolatban fogalmazott meg kétségeket. Az euró övezetben a gazdaságok eltérnek a különböző tagállamokban, mások a hagyományok, mások a realitások. Aszimmetrikus tehát a viselkedésünk, és éppen ezért a az eredmény is más. De amikor egységes gazdaságról beszélünk, illetve egységes pénznemről, akkor beszélnünk kell arról is, hogy lehetővé kell tenni különböző rugalmassági intézkedésekkel, hogy az egyes gazdaságok alkalmazkodjanak. Azt hiszem, középtávon meg kell tartani a megszorításokat, de tegyük lehetővé azt, hogy a pozitív jelek, a pozitív strukturális reformok konszolidálódni tudjanak az elkövetkező években. Önök, köszönöm szépen. Volt itt egy gond az időbeosztással. Bettino Kudler Bundestagbeli képviselő kártya elveszett, de megtalálta. Köszönöm elnök asszony a szót. Hölgyeim és uraim, valóban már az ülés elején le kellett volna adnom a kérésemet, vagy le is adtam, azt csak ön nem vette észre. Mindegy. Fontosnak tartom azt a mondatot, amely elhangzott, hogy a megszorítások és a növekedések nem képeznek ellentmondást. A vállalkozási szférában is sok projekt mutatja, hogy a, hogy ö, pusztán a költség visszafogás nem segít. Túlzottan költekező az európai közféra, és túlzottan passzív az európai vállalkozó szféra. Ezen is változtatni kéne. A privát kezdeményezéseknek több teret kéne valamilyen ösztönzéssel adni. Ez részben a bizottság kezében is van ez a probléma, javaslatai kapcsán azt a problémát látom a bizottságnál, hogy javaslataival főleg arra tesz javaslatot, hogy mit kéne a jogalkotásban megváltoztatni, vagy az egyes tagállamokban megszüntetni annak érdekében, hogy a magántőke aktiválódjon. Például a munkanélküliség elleni harcban amelyet valóban prioritásként kezel a bizottság, csak nem biztos, hogy jók a módszerei, mert nagyon különböző megközelítések létezhetnek. Például, ha garanciát vezetünk be, a fiatalok munkahelyével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban azt látom, hogy ezzel a probléma még nincs megoldva. Választási körzetemben a cégek sok tanonzat tudnának foglalkoztatni, jó a szakképzés is, és nálunk nincs sok bevándorló sem, mégis nagyon sokan elhagyják az iskolát. Miért? Azért, mert a szociális normák magasak, és sok fiatalt az egyszerűbb munkahelyek nem vonzanak, illetve semmi ösztönzés nem kapnak arra, hogy erőködjenek és elmenjenek tanoncnak valahova. A növekedési jelentés ö, arra is kitér, hogy a normális hitelezési ö, struktúrákat vissza kéne állítani. A bankfelügyeletről szólnék ennek kapcsán. A mai vitában kicsit furcsának tartottam azt, hogy a bankfelügyelet, bankunió fogalmai egymástól nem váltak kellőképpen szét. A bankfelügyelet Európában ugye a rendszer releváns bankokra vonatkozik, a bankunió ennél sokkal többet jelentene. A bankunió azt jelenteni akár, hogy közösségiesítenék a betéteket, ezt a Bundestag egyértelműen elutasítja. Végül. Két kérdésem lenne Szil professzorhoz. Megpróbálná még egyszer értékelni a bankfelügyelet problémáit, de most abból a szempontból, hogy hogyan lehetne a pénzügyi piacokon a, a hitelezést fellendíteni, és mi ennek az akadálya. Másosorban pedig elmondta ön is, hogy egyes tagállamokban az árfolyam mechanizmus nélkül gazdasági növekedés nem érhető el. Nem gondolja ugyanakkor, hogy ezekben az országokban már túl léptek azon a szinten, hogy vissza lehetne ö, forgatni a történelem kerekét, attól függetlenül ráadásul, hogy az Európai Tanács véleménye is az, hogy az euró mint olyan megfordíthatatlan folyamat. Um, Köszönöm szépen. Körülbelül 2000 kérdést kaptunk fejenként, és két percünk van, úgyhogy tegyenek mindent meg, amit tudnak. Valószínűleg néhány plusz percet kapunk a tolmácsoktól. De gondolom, hogy miután reggel 9 óra óta itt dolgoznak, kaphatnának egy kis szünetet is este. Um, this last question... Az utolsó kérdést illetően a spanyol gentlemannek nem akarom megkérdőjelezni az eurót. A Maastrichti szerződésnek van egy olyan záradéka, hogy bailout nem lehet élni, úgyhogy nem szervezhetünk nagy transferprogramokat az EU-ban, ehhez egy igazi politikai unióra lenne szükség, egy United States of Europe-ra, de ez a szerződésen változtatnunk kellene. Nem lehet olyan szolgáltatásokat kérni, amelyek egy szerződésből erednek, amelyet nem írtak alá. Előbb alá kell írni a szerződést de azt mondják, hogy de igen, de létezik az euró, és azt implikálja, amit a Maastrichti szerződés expresszív verbis megtilt, ez nem érv. Tehát ez ellentmondana mindennek, amit Európáról tudunk. Én azt mondanám, hogy hozzuk létre az Európai Egyesült Államokat, van, akik azt mondják, hogy hozzuk létre az Európai Köztársaságot, mindegy, hogy hívjuk. A kontextus a lényeg. A bankolást illetve persze közös felügyeleti szervre van szükség. Szerintem nem az LKB-ra, hiszen ők részei a problémának, hiszen nagyon rossz kezességre adtak hiteleket. Ők túszai a tőkepiacnak, nem tudnának pártatlan döntést hozni egy bank megmentését illetően, ami a bankok újra tőkésítését illeti, nagy a vita, hogy legyen a stabilitási mechanizmusból feltöltés az én országomban, és 500 szakértő aláírt egy petíciót ez ellenében. Az elveszett generációt illetően, igen, van egy elveszett generáció, azért nem bizonyos országokban nincs versenykilátás. De ez a hitelinflációs buborék, ami 95-től nőtt a válságig. Most ezt vissza kell fordítani, ezt nem lehet elkerülni. Többen mondták, erre vagy arra van szükség. Rendben, tegyék meg, csak azt ne higgyék, hogy maguk a reformok képesek arra, hogy az árak csökkentése nélkül el lehet érni a folyamat visszafordítását. Erre szükség van. Csak így lehet versenyképes az ember, csak így adhatja el a termékeit. Néhányan úgy képzelik, hogy van valami külön kiskapus megoldás, valamiféle rejtélyes módon fokozni lehet a versenyképességet. Hát sajnálom nem, a versenyképességet csak az árak újra kalibrálásával lehet létrehozni. Ha ezt megértik, megértik a problémát. Keynes kereslet piaca. Jó, ez olyan, mint betegnek eszpresszót adni, vagy De Egy ideig hat, de valójában semmit nem használ. Úgyhogy az árakat hozzá kell igazítani a termékek minőségéhez, és ez kell, hogy legyen minden piacgazdaságnak a vezető ereje. Ez ejtett túlszul néhány országot Dél-Európában. Ha minden országot bent tartunk, például Görögországot, ez bűn Görögország ellen, elvesztenek egy generációt. Miért tesszük ezt? Nem maguk miatt, hanem a tőkepiac miatt. Amíg Görögország bemarad, addig a kormány kötvények tulajdonosai biztosak lehetnek benne, hogy majd megkapják a pénzüket. Minden plusz bemaradási év biztosíték arra, hogy visszakapják a pénzüket. Szerintem túlszulejtette a görög népet a tőke piac. Ezt nem szabadna megengedünk. Kellene talán egy olyan megoldás, hogy időlegesen kiléphessenek egy újra belépő jegyel, ez sokkal jobb lenne a bankszektornak, és így tovább. Ha ez egy ö, strukturált, előre tervezett kilépés, sokkal jobb lenne, mint az a stagnálás, amely esetlegesen a következő 10-15 évben polgárháborúhoz vezethet Görögországban. Önök a lehetetlent akarják megvalósítani, szerintem nagyot bűnöznek a népük ellen. Volt még néhány kérdés. Hogy keletkezett a válság? Túlságosan nagy volt a tőke mozgás. Ez jó volt a növekedésnek délen de túl nagy volt a felhajtó ereje, létrejött ez a buborék, és az egész túl csordult az egyensúlyom. Ha a tőkemozgást korábban lefékeztük volna, nem jött volna létre a buborék. Túl sok volt a muníció az európai rendszerben, piac, bármi áron vétele, védelme, a kapitalizmus, ez nem mindenáron jó, nagyon kell vigyázni arra, hogy az egyensúly megmaradjon. Amit most Európában csinálunk, ez egy mesterséges biztonság, ezt már egyszer megteremtettük akkor, amikor az eurót létrehoztuk, ez vitten minket ebbe a helyzetbe. A béreket illetően, igen, Németországban magasabb bérekre van szükség, inflálni kell. De ez nem lehet parancssal elérni. Ez egy olyan dolog, hogyha csökkentjük az alkalmazottak számát, az nem megoldás, a keresletet kell fokozni. Ez pedig automatikusan ered a piacokból. Mert a piacok Észak-Európában akarnak beruházni, évekig nem, most újra. Ez a kereslet teremt munkákat, magasabb éreket. Németországban 15 év keresztül csökkentek az ingatlanárak, most nőnek. Ez jó irány. És ez csökkenti a német cikkek export képességét, és létrejön az egyensúly. De a béreknek a növelése, nem minden áron. Föl kell tenni a kérdést, hogy hogyan. Bizonyos politikusok nem értik meg, hogy mi történik. Amikor legár asszony azt mondja, hogy a béreket növelni kell, a deficit csökkentésére, az teljesen helytelen. Szerintem ő nem is közgazdász. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólom következik. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni egy kérdésre. A makrogazdaságban nagyon-nagyon veszélyes dolog metaforákat használni. Az előbb hallottuk azt, hogy a beteget nem feltétlenül gyógyítja meg az, hogyha fájdalomcsillapítót kap, nyilván, hogyha valakit, egy, egy, egy beteget diétára fogunk, akkor nem csak azért, nem feltétlenül azért fog elhalálozni, mert beteg, hanem akár azért is, mert diétára fogtuk. Szerintem a makrogazdaságban tényeken alapuló értelmezésre van szükség, Ma mindennél nyilván mindennel, mindennél nyilvánvalóbb az, hogy a fiskális multiplikátorok fontossága milyen nagy. A teljes euróvezetre 1,3 és 1,5 között van ez. Spanyolország, Görögország, Portugália esetében ennél magasabb arányról van szó. hét de egyébként a multiplikátor akár 3% is lehet, vagy 3 is lehet. Marco Buti a bizottságtól azt vizsgálta, hogy ki sereghajtó. Ma azt mondja a bizottság, hogy a multiplikátor 0,7 és 1,2 közöttiek a számadatok a teljes euró ö, zónára nézve. Hogyha ezt kombináljuk a fiskális megszorításokkal, akkor az eredmény nyilvánvaló a recesszió. Ezt láthatjuk Görögországban, Spanyolországban, Görögországban. Persze, de emellett láthatjuk azt, hogy recesszió van, és rossz, és a munkaerőpiacon is nagyon komoly gondok van, munkanélküliség van. Tehát a recesszióból a recessziós problémát még nem oldottuk meg. Föl kell tenni a kérdéseket, el kell fogadni azt, hogy léteznek a multiplikátorok, és egyértelmű az, hogy a fiskális megszorítások miatt alakult ez így ki. Tehát legyünk óvatosak. Azt se felejtsük el, hogy hosszú távú hatása is lehet a fiskális multiplikátoroknak. Egyesek úgy gondolják, hogy a állami kiadásokat kell csökkenteni, hogy magán incentívák, magán ösztönzők lendítsék fel a piacot. Nyilván bizonyos dolgokra azért csak szükség van egy államban, mint kutatás, fejlesztés, oktatás. Ezek a dolgok megszűnnek egy évtized múlva, hogyha így haladunk. Megoldásokat kell erre találni. Még egy dolog a versenyképességről, illetve az arra is reagálnék, amit mondott Zinnur, Az euró övezetben a sok után egyfajta egyensúly hozt vissza. Láthatjuk, hogy a munkanélküliség igenis megváltoztatja az árokat. Spanyolországban például 20 ezer nem is olyan sok. Megfelelő gazdasági kalkulációval előre vetíthetjük, hogy, a, hogy tíz év múlva az árkülönbség kiegyenlítődik valószínűleg addigra már nem lesz gond a munkanék, a versenyképesség. Egyébként itt nem csak az euró, az euró övezeten belüli árak kérdése merül fel, a többiről viszont senki nem beszél. Lehet, hogy az államadósági válságnak már vége van. Elég jó helyzetben van például az euró is. Mi a helyzet? Versenyképességi szempontból jobb a helyzete Spanyolországnak, de ezt az előnyt elveszíti majd az euró árfolyamának csökkenése, növelése, növekedése miatt. A dollár esetében devaluációról van szó, ez mindenképpen jót tesz az USA versenyképességének. Beszéljünk tehát az euróról. Legyen árfolyam politikánk. Ne csak az USA-nak tegyük, lehető, tegyük lehetővé, hogy versenyképesebbek legyenek, ne csak, Európán, ne csak az Európán belüli helyzetről beszéljünk, ez őrültség lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a mai ülést. Bizonyára tudják, hogy 7 órakor vacsora következik. Ha esetleg nem tudják, hogy hol, akkor kérdezzék meg. Köszönet a tolmácsoknak még, még mindig nem értem, hogyha egy tolmácsfülkében csak három ember ül, akkor hogy tudják az összes nyelvet lefordítani? Köszönöm.